Nos, kérem a képviselőket, hogy üljenek le. Jó napot kívánok mindenkinek, és mindenkinek, mindenkit üdvözlök az első szakbizottsági ülésünkön a nyári szünet után. Kezdjük el a formális ügyekkel, először a napirend elfogadása. Van napirendem. Az elnök közleményeit Azután szeretném um, közölni, amikor az EEU-csoport vezetőjével való tanácskozásunkat befejeztük, nem untatnám ezzel őt. És ilyen módon nézek, és úgy látom, hogy a napirend elfogadásra került. Köszönöm szépen! A július 8-9-i ülés 2013-ról um, van szó jegyzőkönyveit mindenki megkapta, és ezt is elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen. Már is tovább lépünk a meghallgatásra. Mégpedig az Eurócsoport elnökével fogunk beszélgetni. Ez a gazdasági párbeszéd és eszmecsere sorozat részét képezi, amely az ország specifikus ajánlásokra épül az európai szemeszterben a célja pedig az, hogy fiskális és makrogazdasági ajánlásokat fogalmazzon meg az Eurócsoport tagállamainak a 2013-as szemeszter ciklus során, amelyet a tanács július hónapban fogadott el. A miniszter erről is fog beszámolni. Disseblom úr harmadjára jár itt az Ekomban. Két rendszeres gazdasági párbeszédre jött el, és egyszer külön még eljött a ciprusi, pár, a ciprusi helyzetről tájékoztatott. Üdvözlöm itt körünkben, megadom önnek a szót, a bevezető észrevételeit kérem tegye meg az ország specifikus ajánlásokról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Képviselő, hölgyek és urak, köszönöm szépen, hogy még egyszer lehetőségem adódik arra, hogy önökkel az európai szemeszter végrehajtásáról, illetve az ország specifikus ajánlásokról az eurózónára eszmét cserélhetek. Első megjelenésemben itt a szakbizottság előtt arról beszéltem, hogy a krízis módozatú menedzsmentből sokkal inkább alapvető strukturális reformok irányába szeretnék ellépni, és az eurozóna gazdaságát szeretnénk megerősíteni. Ezek voltak kiinduló céljaim. Hosszú után még előttünk, de örömmel száll, számolhatok be arról, hogy a krízis menedzsment, a krízis kezelésről sokkal inkább egy strukturális párbeszéd irányába léptünk el. A nyár előtt került napirendre ez az anyag, amelyet egyhangulag támogattak a tagállamok, és kiemelték azokat a, azokat a területeket, ahol további intézkedéseket kell tenni, ezeket ki szeretném emelni. Melyek ezek? Az első ajánlás az volt, hogy a surveillance framework vagy a felülvizsgálati keretet meg kell erősíteni, és a reformok végrehajtását nyomon kell követni, biztosítandó a gazdasági politika koherenciáját. Másodszorban a fiskális politikákat a növekedés szolgálatába kell állítani. Harmadik ajánlás, a harmadik ajánlás az volt, hogy vizsgáljuk meg a különböző, főleg a kis és középvállalatoknak nyújtott hitelezési ráták különbségét, és próbáljuk meg a piac fragmentációját meghaladni. Negyedik ajánlás. Ez a balance sheet repairre vonatkozott, illetve a különböző, azaz a bankok főkönyveinek és számvitelének egészségesebb tételére, annak érdekében, hogy a valós gazdaság számára is igazi hitelezést nyújtsanak a bankok. Az ötödik ajánlás a nagy gazdasági reform tervekre vonatkozott, különös prioritással az ex ante koordinációra a nagy gazdasági reformok során, azaz tehát a végrehajtás előtti koordinációra. A hatodik és utolsó ajánlás pedig a pénzügyi válság kihatásának elemzésére vonatkozott különösen a fiatalok és a munkanélküliség területén. Ezek az ajánlások teljesen megfelelnek az Eurócsoport prioritásainak, és úgy gondolom, hogy ezekből az építőkövekből egy sikeres politikát lehet majd kialakítani. A hatos csomag jogszabályai jobb áttekintést és jobb gazdálkodást biztosítanak minden EU, EU tagállam számára, különösen az EU csoport tagállamai számára, ahol a makrogazdasági egyensúlyra vonatkozó eljárást alkalmazzák, és méreható vizsgálatnak tesz, vetjük alá az egyes tagállami költségvetéseket. A nagy gazdasági egyensúlytalanságokat felmutató országokban pedig keressük annak a lehetőségét, hogy, hogy kilábaljanak ebből a helyzetből. A folyamatban még dol, folyamaton még dolgozunk, és a lényeg az, hogy a termék és a munkaerőpiaci reform lendületét megkapjuk. A kettős csomag törvényei, jogszabályai az előző csomag elfogadása után kerültek elfogadásra, és ez az ERO államok felülvizsgálatát, valamint ez gazdasági és költségvetési folyamatát támogatja. A <clears throat> költségvetés tervezeteket egyéni előtervek alapján dolgozzák ki a tagállamok, és az Európai Bizottság az individuális, tehát egyéni országajánlások alapján dolgozzák ki. Figyelembe véve a stabilitási és a növekedési paktumot, valamint a szélsőséges deficit elkerülésének célját, hiszen a stabilitási és növekedési paktumnak való nem megfelelés, vagy hiányos megfelelés egy eljárást vált ki maga, maga után Biztosítani fogom, hogy az Európai Bizottság véleménye ezekről a költségvetés tervezetekről megvitatásra kerüljenek az Eurócsoportban. A miniszterekkel, minisztertársaimmal külön Eurócsoport ülést tartunk novemberben, ahol ezt, ezt a vizsgálatot fogjuk megvitatni. Ilyen módon tehát az Eurócsoport véleményét is figyelembe vesszük, mielőtt a nemzeti költségvetéseket véglegesítik az év vége előtt. A kis és középvállalatoknak való hitelnyújtás, facilitálása, megerősítése minden, majdnem minden ország számára prioritással bír az egész Európai Unióban, hiszen nem titok az, hogy a sikeres kis és középvállalatok kulcsát képezik a gazdasági fellendülésnek és a foglalkoztatásnak. A tőke emelés, melyet <clears throat> tavasszal kapott a pénzkihelyező intézet, jelentősen megváltoztatta a helyzetet, és a KKV és infrastruktúra finanszírozás céljait sikeresebben elérjük. Erről egyébként az ECOFIN Vilniuszi tanácsülésén fogunk tárgyalni. Az Európai Beruházási Bank a bizottsággal szorosan, valamint az LKB-val szorosan együttműködik, és megvizsgálja, hogy hogyan lehet megerősíteni a KKV-k hitelezési helyzetét, ezt üdvözöljük, és az erről való, ezen tárgyalás eredményeit is megvetetjük az ECOFIN ülésem. Az LKB e is fontos lépéseket tesz a KKV-k támogatása érdekében, annak érdekében, hogy egy igazi bankunió irányába tudjunk ellépni, amely biztosítja majd a pénzügyi ágazat hosszú távú stabilitását, megakadályozza a fragmentációt, és még egyszer mondom, lehetővé teszi a hosszú távú és biztonságos hitelezést. Fontos tehát, hogy a bankunióval kapcsolatos dossziékat befejezzük, lezárjuk, a single rulebook, tehát az egységes szabályrendszer véglegesítésével nem várhatunk. A CRD 4-es befejezése nagyon fontos lépést jelentett, és fontos, hogy a bankok veszteségeiket megfelelő tartalékkal pótolják. Az a fontos tehát, hogy a BRRD, tehát a Bank Resolution Recovery Directive E, valamint e, a Depository Scheme Directive munkájában is előbbre, előre lépjünk. Fontos tehát, hogy meg, megvédjük az adófizetőket a költséges bankmentő csomagok kihatásától, és e, bevonjuk az egyes szereplőket ebbe a konzultációban. Nagyon fontos továbbra az is, hogy egységes felügyeleti mechanizmusról, az úgynevezett SSM-ről is megállapodás jött létre, melyet jövő évtől alkalmazunk. Az LKB az Eurózóna nagyobb, legnagyobb bankjainak felügyeletét vállalja, biztosítandó, hogy a single rulebook, az egységes szabálykönyv eh, szabályait betartsák, és ez megerősíti majd a határokon átnyúló esetek tekintetében a bizalmat az, Európa, az Eurózóna bankjaiban, és biztosítja az, európai, az Európa, az Eurózóna gazdasági fellendülését. Az EBE-vel való együttműködés során átfogó vizsgálatot lehet biztosítani, és hogyha a EKB felügyelet alatt tartozó bankok valamelyikében jelentős hiányosság mutatkozik, akkor a megfelelő kockázatviselési stratégiát kell alkalmazni. Júniusban az Eurocsoport az ESM közvetlen rekapitalizációs eszközéről megállapodásra jutott, bár az utolsó részleteket csak azután lehet majd el kialakítani, miután a BRD-t véglegesítettük, és a végső segítségként az ESM Direct Recapjét lehet majd alkalmazni. Az egységes krízis megoldási mechanizmus nagyon fontos lépést jelent, amelyet meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus működhessen. Üdvözlöm azt a tényt, hogy konkrét javaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy felállíthassuk az egységes megoldó tanácsot, a Single Resolution Boardot, és a Single Resolution Fund is felállhasson. Nem szabad persze elfelejtenünk a céljainkat egy olyan mechanizmusra van szükségünk, amely a megfelelő időben bevezetett és hatékony megoldási lehetőségeket biztosítja, melyeknek segítségével felgyorsíthatjuk a folyamatokat, és végső soron védhetjük az adófizetők érdekeit. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Még néhány szót szeretnék mondani görög programról is, amelyről a médiumok legalábbis nyáron intenzív vitát folytattak. A helyzetet következőképpen látom. A programot áttekintettük, és megállapítottuk, hogy jó irányba halad a program, és a gazdasági helyzet is javul Görögországban, mi több 2014 elejétől növekedést várunk Görögországban, és a görög hatóságok nehéz körülmények között is megteszik az intézkedéseket a strukturális reformok végrehajtása és a versenyképesség megteremtése érdekében. Ugyanakkor további előrelépésre is szükség van a közágazat reformja, valamint az adó igazgatási reform területén. A második görög program áttekintéseire ebben a hónapban kerül sor, és ezután áttekintjük a programot, különösen a jelen program finanszírozását. Ez a következő hónap során lesz napirendünkön, és a folyamat ezen részét novemberben remélhetjük lezárni. Ami pedig a harmadik görög program igényét illeti, azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi fejlődés fényében is lesznek olyan problémák, amelyeket 2014-re nem lehet megoldani, éppen ezért reális feltételezés, hogy további segítségnyújtásra lesz szükség a második program keretein túl. Ezen kontextusban az Eurócsoport világossá tette, hogy kész és hajlandó arra, hogy megfelelő támogatást adjon Görögországnak a jelen program keretén belül és azon túl, a piaci hozzáférés keretében. Feltéve persze, hogy Görögország teljes egészében megfelel a program feltételeinek. Mindezt azonban csak 2014 során fogjuk tudni áttekinteni és értékelni. Végezetül pedig. A médiumokban sokat spekuláltak úgymond arról, hogy további hitelcsökkentésre lehet esetleg szükség Görögország irányában. A Eurócsoport azt mondta, hogy további intézkedések, amelyekre szükség lehet, például a görög hitelek további öm, kamat csökkentése, illetve az EU strukturális alapok strukturális kofinanszírozására lehetőség van, amennyiben Görögország szigorú feltételeknek felel meg, például, hogy éves többletet ér el, illetve a program a teljes egészében ér, részt vesz. Azonban nem jövő év áprilisáig nem tudjuk megvizsgálni, hogy ezen feltételek teljes egészében teljesülnek. Egyéb iránt múlt év decemberében egyeztünk meg ebben az időzítésben tehát jövő év áprilisában tudjuk először áttekinteni Görögország előrelépését a programban, illetve a hitelhelyzet vizsgálatát. Úgy gondolom, hogy nem érdemes megelőlegezni e vizsgálat eredményét. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és örömmel válaszolom meg a kérdéseinket. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt az igen széles körű tájékoztatást a néhány kérdéssel kapcsolatban. Azt tudom még elmondani, hogy várjuk, reméljük, hogy az SSM-ről a jövő héten Strasbourgban szavazni fogunk tudni, de ugyanakkor még ehhez arra van szükség, hogy megérkezzen a végleges szöveg az ECB-vel való információcserén alapuló megállapodásunk kapcsán különböző trialógusokban is benne vagyunk, a Bank Resolution Recovery Directive-vel kapcsolatban itt még tegnap is voltak tárgyalásaink, és erről majd még fogok beszámolót tartani kicsit később. Az SSM-mel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az ECB Asset Quality Review a legfontosabb ebből a szempontból, amely nem sokára napi, napvilágot lát. Úgy tűnik, hogy mint hogyha nyomást tapasztalhatnánk a, a privát szektornak a bevonásával kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban felmerül bennem az a kérdés, hogy esetleg vannak-e önöknek gondolataik, ötleteik ezzel a témával kapcsolatban, vagy az eurócsoportban erről már vitáztak-e, vagy esetleg önnek van-e személyes véleménye. Minden esetre úgy gondolom, hogy a nemzetközi téren azt várjuk mindannyian, hogy minél mélyebben be tudjuk vonni a privát szektort, a privát szférát, hiszen tudjuk, hogy hogyan is nézett ki a múlt, és ebből szeretnénk végre ki kecmeregni. Reméljük, hogy sikeres lesz majd ez, és most csak egész egyszerűen arról van szó, hogy a nemzetközi piacok ezt várják ezzel kapcsolatban esetleg néhány gondolatot megosztana velünk, még mielőtt megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen. Nos, én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú, hogy jól induljon a bankunió, és minden valószínűséggel, ugye jövő évben valósul ez meg, akkor, amikor az LKB a legnagyobb bankok felügyeletét fogja már ellátni. Minden esetre szükségünk van ahhoz, hogy a főkönyveket meg tudjuk vizsgálni, és ez, ehhez kapcsolódik a stressz, teszt is. És ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy itt egy átfogó vizsgálatra van szükség, és nagyon fontos az, hogy a minőségi feltételeknek ez megfeleljen. Ugyanis gyakorlati szempontból is nagyon sok munkát kell még elvégeznünk a következő időszakban, és erre szükségünk van, ehhez szükségünk van ahhoz, hogy bevonjuk a magánszférát. Tehát gyakorlati szempontból is kulcsfontosságú lenne, hogy bevonjuk minél inkább a magánszférát. Erről nem vitáztunk még az Eurogroupban, az eurócsoportban. Minden esetre úgy gondolom, hogy az, ahogyan a vizsgálatot meg akarjuk valósítani, ez politikai kérdés is, de szerintem nagyon fontos a függetlenség, és az, hogy minél mélyebben és minőségi szinten végezzük el ezt a vizsgálatot. Tehát nagyon fontos az, hogy jól induljon a bankunió. Ehhez erre van szükség. Elnök, köszönöm szépen, ez megnyugtató, és minden bizonyal a kollégák is ugyanígy gondolják ezt. És most pedig a kérdések következnek. Néhány új parlamenti képviselő is itt van. Nekik mondom, hogy 5 percekről van szó, tehát 5 perc a kérdésekre, és 5 perc a válaszokra. Tehát, hogyha 5 percet el, tehát hogyha 5 percen keresztül fogalmazzák meg a kérdéseiket, akkor arra nem lesz idő, hogy választ kapjanak, viszont hogyha 2-3 percben teszik ezt, akkor ugyanennyi időben választ is kapnak. Tehát az önök felelőssége, hogy az időt hogyan osztják be. Minden esetre majd meglátjuk, hogy hogy működik ez a szabály, ez az új szabály minden esetre úgy tűnik, hogy elég jól működik. Először a néppárt részéről Corinne Fortman Kohl következik. Igen, köszönöm szépen. A Sixpack jelentéstevőjeként szeretném megköszönni az Eurócsoportnak, hogy felelősséget vállalt az ország specifikus ajánlások tekintetében, ugyanis itt a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés számára kulcsfontosságú kérdésről van szó. Nagyon érdekes lesz ez a most következő őszi időszak, hiszen a bizottság most fog ellenőrizni a tagállamok költségvetését, a holland költségvetést is, úgyhogy nagyon jó azt öntől hallani, hogy önök is az eurócsoport részéről oda fognak figyelni erre a kérdésre, ugyanis a reformok megvalósítása a legfontosabb ebből a szempontból. Az én kérdésem a bankunióra vonatkozik. Először ebben az évben, még mielőtt megkezdődik az LKB felügyeleti rendszerének beindítása. Ugye itt egyfajta minőségi ellenőrzésről van szó, de ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy az Asset Quality Review-t hogyan tudják biztosítani, hogy valóban független legyen, hiszen ez az önök felelősségi köre, hogy független legyen ez a vizsgálat mi történik akkor, hogyha mégis egy bank nem jól működik, van-e akkor lehetőség arra, hogy közvetlenül újra tökésítsük ezeket a bankokat. És hogy hogyan lehet felhasználni ezeket az összegeket, hiszen önök mindig is azt mondták, hogy a befektetőknek kell megfizetni a számlát. Hogyan fog mindez megtörténni, és az ESM-et hogyan fogják alkalmazni ezekben az esetekben? Szerintem jó, hogy van ez a rendszer, de nem tudom, hogy mikor lehet konkrétan alkalmazni majd. És az utolsó kérdésem pedig a Single Resolution Mechanismre vonatkozik, ez az egységes rendszer. Nos, ahogyan én értelmezem az ön kommentárjait, az rendben van, minden esetre a közvélemény részéről, illetve a médiából azt hallhatjuk, hogy néhány pénzügyminiszter az egységes mechanizmus ellen lépett fel. Pedig ez nagyon fontos pillére, ahogyan Drági elnök is elmondta. Mit fognak önök tenni ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy esetleg mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy az eurócsoporton, és illetve az ECOFIN üléseken hogyan lehet majd átpasszírozni mindezt? Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, Hartmann Kohl asszony. Angolul fogom folytatni, nem hollandul. Um, Um, uh, Jó néhány kérdés hangzott el, és ön azt mondta, hogy eurócsoportként nagyon sok időt fogunk azzal tölteni a következő időszakban, főként uh, novemberben, hogy az ország specifikus uh, ajánlásokat megvizsgáljuk, és azután ezeket közzé tegyük, tehát a novemberben esedékes mindez. Ami pedig a bankuniót illeti, nos, valóban nagyon sok vita az ECOFIN-ban folyik, a bankunió alappilléreivel kapcsolatban, illetve a parlament és a bizottság illetékes szereplőivel. Ugyanakkor az eurócsoport érdekei, érdekei igen nagyok ebben a kérdéskörben, tehát ezért nagyon fontos az együttműködés az ECOFIN és az Eurócsoport között. Az LKB-tól, illetve az elnöktől azt fogjuk kérni, hogy tájékoztasson bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják ezt a balance sheet assessment rendszert megvalósítani, megszervezni. Nos, számunkra, miniszterek számára, de a külső világ számára is rendkívül fontos ez, hiszen itt a hitelesség forog kockán, nagyon fontos az, hogy meg tudjunk bízni a rendszerben, és ezért fontos az, hogy igen magas színvonalon és függetlenül valósuljon meg ez a vizsgálat. Úgyhogy nem egészen látom még, hogy mikor, hogyan valósítjuk majd ezt meg, hogyan fogja tudni az LKB elnöke a tájékoztatást megvalósítani, de én remélem, hogy ez hamarosan megtörténik. Ami pedig a felügyeleti rendszer működését illeti, hát valóban lehet, hogy lesz olyan eset, amikor újra tökésítésre lesz szükség bizonyos bankok tekintetébe. Itt ugye akár a cég restruktúrációján keresztül, vagy külső piacról lehet szerezni ehhez pénzt, és ezeket fogjuk megpróbálni, meglépni, még mielőtt közpénzekhez nyúlunk az újratőkésítés tekintetébe. Ugyanis erre vannak szabályok most már, aztán természetesen elképzelhető, hogy lesznek nemzeti alapok is, bizonyos országokban ezek már most is léteznek, de ez természetesen mind-mind csak az átmeneti időszakra vonatkozik. Tehát a direct recap alkalmazása ebben az átmeneti fázisban nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lenne. Például az egyik feltétele a Direct Recap alkalmazásának, az az, hogy már megkezdődjön az LKB felügyeleti munkája, már pedig ez csak a jövő év októberében fog megkezdődni, tehát itt egyfajta fázis vagy idő problémával állunk szemben és az, hogy a direct recap-et mikor lehet majd alkalmazni, nos hát itt különböző feltételek vannak. Az egyik feltétel arra vonatkozik, hogy a BRRD-ban megvalósuló feltételek, meg, tehát hogy ezek megvalósuljanak ezek a feltételek és csak az utolsó lehetőségként kell ehhez a lehetőséghez nyúlnunk, hiszen nagyon sok feltételnek meg kell előtte felelni. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük erre a kérdésre a válasz. Most Eliza Ferreira következik a szocialistáktól. Portugálul fogok beszélni. Muito obrigada por estar mais uma vez entre nós. Köszönöm szépen, hogy még egyszer ellátogatott hozzánk. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt üdvözölhetjük köreinkben. A következő lenne a kérdésem. A kérdésem tulajdonképpen az európai szemeszter új fázisához köthető, illetve azokhoz az új feltételekhez, amelyek a különböző országokra vonatkoznak, és a nagyobb felelősség kérdésére azokkal szemben, akik az ajánlásokat megfogalmazzák. De az is igaz, hogy azok az ajánlások, amelyek a mai napig láttak napvilágot, nem tudták elérni a megfogalmazott célokat gyakorlatilag állandó tévetésben voltunk, mind a növekedési számok, mind az államadóság vagy a munkanélküliségi ráta megbecslése tekintetében, és ez azt hiszem, hogy nagyon elkeserítő olyan országok és népek szempontjából, akik gyakorlatilag betűről betűre betartották az ajánlásokat. Egyre több befektető lép ki a piacról, mert bíztak korábban a fellendülésben, de, a, de most már világosá válik, hogy a recesszió továbbra is megmarad. Nos, a kérdésem a következő lenne. Az új kompetenciákkal a minőség mennyire kerül majd vizsgálat alá, gorcső alá, hogyan lehet majd azt biztosítani, hogy ne csak teória szinten valósuljanak ezek meg. Lesz-e vajon egy mély elemzés a belső kereslet részéről, hiszen itt mindig csak a kínálat oldaláról nézzük a dolgokat, de ugyanakkor nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az eurozónán belül, hogyha mindenhol recesszív politikába ö, torkolik a pénzügyi politika, akkor fontos lenne megvizsgálni azt is, hogy hogyan néz ki a kereslet kínálat egymáshoz fűződő viszonya, ugyanis három vagy hat hónap alatt nem lehet átszervezni a teljes nemzetközi piacokat. Úgyhogy végeredményben az lenne a kérdésem, hogy vajon a jövőben az ajánlások tekintetében több gyakorlati aspektust láthatunk-e, és kevesebb emóciót végre. Aztán a második kérdésem az államadóságra vonatkozik. Ugye azért növekedett ez, mert a belső recesszió ezt a hiányt egyre felpumpálta. Mit lehet tenni ezzel kapcsolatban? Van-e egyfajta szociális dimenzió, legalább minimális szinten, hogy az alapjogokat biztosítani tudjuk akkor, amikor megszorító intézkedésekre került sor? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdéseket, Ferreira asszony. Az első kérdésem az ajánlások minőségére vonatkozik, ha jól értem. Nos, itt ugye már a nyár előtt az eurócsoport összeült ezzel kapcsolatban, és nem hiszem, hogy ön azt mondhatja komolyan, hogy nem jó minőségűek voltak a korábbi ajánlások. Csak azért, mert még a válságnak nincsen vége. Valóban a recesszióból kezdünk kilábalni, de nagyon fontos az, hogy a gazdasági válságot helyesen lássuk, és, látjuk, és lássuk azt, hogy ez sokkal mélyebb, keményebb válság, mint amit vártunk, de ugyanakkor a recesszióból már kezdünk kilábalni igen sok országban. Úgyhogy nem hiszem, hogy ön azt mondhatja, hogy rossz, rosszul cselekedtünk, nem jól cselekedtünk. A reformokra szükség van bizonyos országokra. Természetesen minden országban más típusú reformra van szükség, de mindegyiknek az a célja, hogy a versenyképességet növelje és modernizálja a gazdaságainkat. Ezeket a reformokat tovább kell folytatni. Lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy nem eléggé történt előrelépés. Hát ez nem biztos, hogy az ajánlások minőségével van összefüggésben elképzelhető, hogy a megvalósítás terén voltak kisebb problémák. Ami pedig a költségvetéseket illeti, nos itt technikai értelemben valóban sok előrelépést láthatunk, ugyanis a deficit csökkent igen sok országban, és ön is elmondta, hogy sajnos nagyon nagy szociális ára volt mindennek, sok országban. De ugyanakkor mindannyian azt is láthattuk, hogy az elmúlt fél év során az Európai Bizottság egyre több időt hagyott a gazdasági recesszió miatt a különböző országoknak, és ezzel lélegzetvételhez jutottak az egyes országok annak érdekében, hogy elérjék saját költségvetési kitűzéseiket. Utolsó kérdés az államadóságra vonatkozik. Hát ez valóban nagyon hamar felgyülemlik a válságos időkben, és nagyon hosszú idő lehet az, amíg végre sikerül megszabadulni tőle. tőle. Nos, nagyon sok országban látjuk, hogy igen magas az államadóság, a program részét képező országokban kalkuláltunk is ezzel, és azt hiszem, hogy szép lassan, fokozatosan, ahogyan a recesszióból kilábalunk, lehet majd csökkenteni az államadóságot is. De én nem, nem hiszem, hogy itt az ajánlások minőségével volt a probléma, inkább a megvalósítás minőségével. Köszönöm szépen, elnök asszony és miniszter úr, köszönöm szépen, hogy itt van köreinkben. Nagyon tetszett az, amit hallhattunk, és egyébként Corin Fortman Kohlhoz is kapcsolódva azt szeretném elmondani, hogy nem csak azért, mert részt veszünk a jogalkotásban, minden bizonyosságunk meg lehet azzal kapcsolatban, hogy ez meg is valósul. Hiszen sokszor volt már arra példa, hogy jó döntéseket hoztunk, és ezek mégsem hozták meg a megfelelő eredményeket, mert egyszerűen nem valósították meg őket. Bizonyos országokban, például Franciaországban nagyon sokszor azt hallhatjuk, hogy az Európai Bizottság az, amely diktál, és túlságosan nagy hatáskörei vannak, noha ezt, ezeket a hatásköröket a bizottságnak a parlament, illetve a tanács adta, és ez az ő szerepe. És azt hiszem, hogy a szerepét jobban is végzi, mint a múltban. Tehát itt nem egy technikai kérdésről van szó, hanem inkább politikai kérdésről. Be kell bizonyítani az embereknek azt, hogy fontosak ezek a közös lépések, közös eljárások. Aztán ami a prioritásokat illeti, az ön által elmondott prioritások valóban nagyon fontos és pertinensek, de egy kicsikét aggódom amiatt, hogy a fiatalok munka nélküliségi problémáit egy kicsit nem, nem megfelelőképpen kezeltük, mert azt hiszem, hogy ez vissza fog ütni a következő választások során is. Ezzel kapcsolatban van egy konkrét kérdésem. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a piacok töredezettségét megakadályozzuk, vagy ezeket a különbségeket közös nevezőre hozzuk a kamatlábak tekintetében, ugyanis ez bizony a versenyképességet is töredezetté teszi. Ön ugye egy magas szintű munkacsoportról beszélt, de nem tudom, hogy mi a következő operatív fázis. Köszönöm szépen! Önnek igaza van abban, hogy az eurócsoportnak nagyon fontos szerepe van az egész európai szemeszterben, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan is valósítjuk meg a az ajánlásokat, illetve milyen ajánlásokat fogalmazunk meg a tagállamok felé. Nos, ez a mi szerepünk valóban, és az a vita, amely Franciaország és az Európai Bizottság között robbant ki, ez bármelyik ország, számá, bármelyik ország esetében megvalósulhatott volna, ugyanis az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy a strukturális problémákra rávilágítson, akkor is, amikor a recesszióból kilábalunk. Amikor például a hatékonyság hiánya vagy a munkaerőpiac kiegyensúlyozatlansága a probléma, nos hát akkor ezzel kell megküzdeni, és ez innentől kezdve az ország felelőssége, hogy hogyan valósítja meg a programot az Európai Bizottság lehet, hogy azt mondja egy konkrét országnak, hogy mondjuk a nyugdíjrendszerével van probléma. És ebben az esetben ez az ország, a demokratikus legitimáció kérdése is egyébként ez, hogy ezekkel a problémákkal mit kívánnak tenni, hogyan kívánják őket megoldani. Ezután pedig majd a bizottság, az eurócsoport és így tovább megvizsgálják azt, hogy a megvalósított intézkedések meg fogják-e vajon oldani szerintük az adott problémát, vagy sem. Franciaország, vagy akár bármely más országról beszélhetünk, lehet, hogy másként kívánja a strukturális problémáit megvalósítani, illetve megoldani, de ez az ő felelősségű körükbe tartozik, és aztán majd később megpróbáljuk ezt ellenőrizni. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, ezzel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy hogyha azt akarjuk, hogy ez megmaradjon az emberek fejében, azért tesszük az utolsó sorba a listára. Mert az utolsó gondolat az mindig jobban megmarad az emberek fejében. Akkor, amikor a strukturális problémákról beszélünk, a bankunióról vagy a KKV-k finanszírozásáról, az tulajdonképpen mind-mind egy irányban mutat, minél hamarabb a gazdaság növekedési pályára való állítása és a fiatalok munkába állása a fő cél. Lehet, hogy ezzel közvetlenül is lehet foglalkozni, ezért vannak erre programok, ezért vannak erre rendelkezésre álló finanszírozási eszközök. Itt van például a Youth Guarantee Scheme, tehát vannak közvetlen eszközök arra, hogy a fiatalok munkanélküliségi problémáját megoldjuk, és van egyfajta makrogazdasági megközelítés, az, amikor a strukturális problémákat próbáljuk megoldani annak érdekében, hogy a növekedési pályára visszaállítsuk az országokat. Ami pedig a piaci fragmentációt illeti, nos hát itt valóban közép és hosszú távú megoldás a bankunió, a bankközi pénzügyi kereskedelem egyenlőre nem megfelelőképpen működik, tehát a fragmentáció valós probléma, de ezt úgy kell megvalósítani, hogy tudjunk bízni egymás hitelességében és egymás bankjaiban. Ezért lesz bankunió, és ezért szeretnénk minél hamarabb ezt megvalósítani. Ugyanis ez alapvető fontosságú. Rövid távon pedig egész egyszerűen azt kell megvalósítani, hogy a KKV-k számára megfelelő finanszírozási lehetőségeket biztosítsunk a különböző országokban. Az Európai Beruházási Banknak is fontos szerepe van ebben, és remélhetőleg rövid távon majd már megmutatkoznak az eredmények az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, illetve a Beruházási Bank közös programjából. Elnök, egy kicsit javítanunk kell az időmenedzsmentet. Az ICR e nevében következik Peter McDowell. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok sikert kívánok nehéz munkájához. Két országspecifikus ajánlásra szeretnék beszélni, elsősorban Görögországról. Elmondta ön is, hogy Görögország számára új hitel fog érkezni az elkövetkező időszakban, de a kérdés az az, hogy mi fog ezzel történni, milyen fajta kölcsön lesz ez. Ez azért fogják felhasználni, hogy a többi kölcsönt törleszék, vagy igazából az ország valós adósság hegyet próbálják ezzel majd visszaszorítani. A második kérdésem, hányszor lesz még ez a régi, új, új, régi uh, hír uh, prezentálása, meddig jön még ez a régi új hírek felsorolása. Van még egy harmadik pontom is. Egy közgazdász csinált egy jelentést, és azt mondta, hogy ha stabilizációt szeretnénk, akkor jobb lenne, hogyha Görögországnak leírnánk adósságait, kivennénk az eurózónából és egy új devaluált pénznemet kapna, és így kap még igazából esélyt az ország. Kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol erről a kijelentésről, és még egy utolsó kérdés. A Bröchel intézetnek van egy érdekes elemzése, és a negatív outlook gap, a negatív előjelzési vizsgálták meg, és Hollandia illetve Olaszország esetében, és főként hollandi esetében gondolják úgy, hogyha ez a hézag nő, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a hollandiai termelés csökkenni fog, és ez ki fog hatni a munkanökléségre is. Ön, mint az eurózóna elnöke, koordináló funkciójával, illetve holland pénzügyminiszterként mit gondol ezekről a nem túlságosan kedvező gazdasági indikátorokról, és um, hogyan lehetne befektetéseket végezni azért, hogy a termelés még jobban növekedjen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen tisztelt uh, um, Van Dalen úr a kérdését. A fő kérdése Görögországot illette. A Görögország esetében Úgy gondoljuk, hogy Görögország nem fog kikerülni a problémákból, nem fogja megtalálni az utat vissza a pénzügyi piacokra, és további segítségnyújtásra van szükség. Mindig is egyértelmű volt ez, főként amióta én az Eurogroup tagja vagyok, mindig is tudtuk, hogy még ezen program után is, amely 2004-ben fog lezárulni, további segítséget kell adni Görögországnak, és az eurócsoport mindenképpen rendelkezésre áll. Hát ezt már megfogalmaztam korábban, tehát eh, nincs igazából ennek eh, hírértéke. Annyira a következő kérdése, hogy hányszor fogjuk még ezt az igazából nem hírértékű hírt kapni. Nos, eh, mindig is azt mondtuk, hogy segítünk Görögországnak, egészen addig, amíg sikerül ismételten visszatalálniuk a pénzügyi piacokra, olyan feltételek mellett, amelyekkel megfelelnek a, a programnak. Beszélt egy jelentésről, amely Görögország eurózóna beléptagságának jövőjéről szól. Hadd tegyen világossá, hogy az eurócsoportban egyhangúság uralkodik azzal kapcsolatban, hogy az eurózóna integritása megmarad, elkötelezettek vagyunk annak irányába, hogyha segítségre szorulnak az országok, akkor segítünk, és nem is beszélünk a, arról, hogy um, megszűnne az integritása az eurózónának. A devaluációval kapcsolatban ez egy nem megfelelő eszköz itt, ez nem egy olyan eszköz, amely a struktúrális problémákkal szembe tudna szállni, a versenyképességi problémákkal, vagy más gazdasági struktúrális problémákkal. Ez csak megkerüli azt, de nem lehet így szembenézni a problémákkal. Végezetül egy kicsit hollandiai politikáról kérdezett engem, mi pedig arról, hogy, hogy kell-e költségvetés csökkentés Hollandiában, vagy nem. Hát holland miniszterként Hadd válaszoljak, úgy meg, nem megkerülve a kérdését, hogy bizonyára lesznek csökkentések, reformokról fogunk beszélni, és bizonyára lesznek költségvetési csökkentések, csak azért, hogy azokat a szabályokat alkalmazzuk, amelyeket kiszabtunk magunknak és más országoknak is, és ez tehát vonatkozik Hollandiára is. Elnök, köszönöm szépen, a zöldek nevében Sven Giegold következik. Nos, először is köszönetet mondok, hogy eljött ide ismételten, és remélhetőleg kipihente magát a nyáron. Erre szüksége is van, hiszen hogyha megnézzük a banki unió végrehajtását, amely a legnagyobb lépés, amit jelenleg megteszünk, akkor eh, azt láthatjuk, hogy az LKB-val is nehézségek vannak a tárgyalások során, most már megpróbáljuk véglegesíteni a jogalkotási részt, és a végrehajtás mindenképpen kulcsfontosságú lesz. Néhány dolog, amit hallok, azt eléggé aggasztónak tartom. Az rendelet egyértelműen kimondja a monetáris és fiskális politika felosztását, és a parlament is kijelentette azt, hogy erős elnökségnek kell lennie a fegyületi hatóságnál. Viszont a kérdés az, hogy ki fogja már ezt ellenőrizni, hogyan fog megvalósulni majd a monetáris fiskális politikák szétválasztása. Mit tud ön tenni annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy a felügyeleti testület megkezdi munkáját? Vagyis, hogy a fiskális politika demokratikus jogai de facto nem fogják eltörölni az előkészítési időszakban, és az új, az, az LKB új felületi részét is hozzák. Ez egy eléggé lehetetlen helyzet. A második pontom pedig arra vonatkozik, hogyha bevezetik a banki uniót, akkor a minőségi áttekintés rendkívül fontos. Nem lehet az LKB hitelességét kockáztatni. Ehhez független szakértők bevonása is fontos, viszont ez nem volt világos számomra. A kérdés az az, hogy a független szakértők a nemzeti kompetens hatóságokkal fognak együttműködni a bankoknál, és eh, ők fogják-e eh, a eh, minőségi jelentéseket elkészíteni, mert ezek a független szakértők a magánszektorból érkeznek, és ő fogják az asset quality reportot is létrehozni az új földgyűlöleti rendszerben. Köszönöm szépen a kérdéseit. A végrehajtás kulcsfontosságú, mind az osztályspecifikus ajánlás, mint pedig a banki unió szempontjából. Ebben igaza van. Ami aggájait illeti a felületi testülettel kapcsolatban, mindenképpen vezető szerepet vállaltunk ezen a részen, és mindenképpen a monitorozási oldalról függetlenséget szeretnék, és megállapodtunk az SSM javaslatban egyértelműen abban, hogy az EKI e fogja az előkezdő munkát elő elvégezni, mert a, az irányelv nyilvánosságra hozatala után egy évvel kellene felállnia, hamarosan ez a nyilvánosságra hozatal megtörténik, tehát egy év van arra, hogy minden előkészületi munka lezajlódjon, még azelőtt is, tehát az SSM hivatalos kezdete előtt az EKB-nak, az ECOFIN-nak jelentenie kell, ez benne az SSM megállapodásban, tehát az EKB jelent az ECOFIN-nak, hogy az ECOFIN tudja azt, hogy hol állunk az előkészület szempontjából. És ennek során legfontosabb az az lesz, hogy a felügyeleti testület teljes mértékben készen álljon arra, hogy vállalja felelősségét, és egyetemben készen kell állnia, hogy függetlenül tudjon felelősséget vállalni, már az SSM kezdete elején, vagyis 2014 őszétől kezdve. Ami a külső szakértők szerepét, a magáncégek szerepét illeti az ezt Quality Report kapcsán, review kapcsán, én is rámutattam arra, hogy véleményem szerint mennyire fontos az, hogy egy független, alapos vizsgálat zajlódjon le. A magáncégeknek is szerepet kell adni, ez elkerülhetetlen és szükségszerű is, de annak részletei, hogy ez hogyan is fog majd történni, ezeket még az lkb nek kell közreadnia. Az Eurogroup, az ECOFIN részéről mi kértük az EKB-t arra, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy hogyan látja ezt, és egyetértek eh, önnel abban, hogy a lehető legmagasabb szinten kell ezt megtenni. Rendben. A Guen nevében eh, Nikolás Suntas úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Figyelmesen meghallgattam bevezetőjét, és azt is meghallgattam, amit a görög programmal kapcsolatban elmondott. A kollégák eh, kérdéseit is megválaszolta erre vonatkozólag. El kell mondjam azt, hogy az ön eh, nézetei a görög programmal kapcsolatban, nos hát ön is volt Görögországban, és el kell mondjam, hogy nem tudok egyetérteni önnel. Véleményem szerint ez nem felel meg az igazi számadatoknak, ez nem felel meg a reálgazdaságnak, illetve az eladósodásnak, a munkanélküliségnek. Ön azt mondta, hogy nem a recept volt rossz, hanem a végrehajtás során merültek fel problémák. Hadd térjek ki egy kicsit a végrehajtásra, és hadd kérjek néhány magyarázatot öntől. Ugyanis a holland parlamentnek egy javaslatot tett, és azt mondta, hogy 2014-ben Görögország nem tud visszatalálni majd a pénzügyi piacokra, és ezért plusz feltetekre van szükség Görögország esetében, és a görög állampolgárok adófizetési képességének is vannak határai, főként akkor, hogyha túlságosan drasztikus reformokat hajtanak végre. Úgy gondolom, hogy ön ma azt mondta, hogy nem a reformokban van a probléma, hanem a reformok végrehajtásában, főként a közférában. Ezt a kritikát újra és újra halljuk, és elnök úr, hadd tegyek fel ezzel kapcsolatban egy kérdést önnek. A reformokat felügyelik, ez érvényes Görögországra, ezt el is, el is mondta, azt kérdezném, hogy az euró csoportban, vagy az ESM-ben gondolkodnak-e arról, hogy a reformokat még pontosabban nyomán követik. Például a görög privatizációt. Ezzel kapcsolatban különböző véleményeket hallhattunk. Plusz kérdés még, ezek a kiegészítő feltételek, ezek a plusz követelések, hogyha egy új mentőcsomagot kapunk, ezekkel kapcsolatban Készek-e önök arra, hogy jobban megvizsgálják a görög reformokat? És gondolok itt a privatizációra egészen konkrétan. Köszönöm szépen Suntis úr a kérdéseit. A végrehajtással kapcsolatban specifikusan én a strukturális reformok szükségességéről beszéltem. Ami a költségvetést, a deficitet illeti, ez nagyon sok országra érvényes. Elérték a célokat, vagy kiigazították a célokat, joggal tették ezt, hiszen figyelme vették a gazdasági recessziót, illetve a szociális következményeket a költségvetési célok tekintetében. Tehát költségvetési részről én nem kritizálnám a végrehajtást, viszont a struktúrális reformok oldaláról és ezt látják nemzeti oldalról is, hogy nagyon keményen próbálták a struktúrális reformokat erőltetni, és ehhez néha nagyon nehéz megkapni a politikai támogatást, tehát a végrehajtás szempontjából igen, aggódok a struktúrális reformok végrehajtása miatt, ennek gyorsasága e, miatt. De ez egy általánosabb megjegyzés, és e, nem csak Görögországot érinti ez. Extra feltételekről is kérdezett Görögország esetében. Úgy vélem, hogy túlságosan korai még beszélni az új program jellegéről, a lehetséges új program méretéről beszélni, vagy akár egy új program feltételeiről beszélni. Az egyetlen dolog, amit én egyértelművé tettem, már többször is, hogy nagyon valószínű az, hogy ezen program végén Görögországnak újabb segítségre lesz szüksége, és 2014 végére nem tudják elérni a célokat, és az euró csoport készen áll arra, hogy Görögországnak további támogatást nyújtson, amennyiben erre szükség van. Tehát ez az én hozzáállásom. Ebben állapodtunk meg a decemberi eurócsoport közleményében. De hogy milyen lesz majd a 2014 utáni támogatás, azt nem tudom még most megmondani, ahhoz túlságosan korán van, hogy erről spekuláljunk. Ami a reformokat illeti, és hogy ezeket hogyan kellene még jobban nyomon követni. Általánosságban szólva, a görög reformok egyeteműek, vannak nagy kérdések, amelyekre foglalkozni kell, például az adóreform, most, hogy a válság idején képes -e egy hatékony, igazságos adóreformot végrehajtani, ez rendkívül fontos minden ország számára. Ez fontos a gazdasági rendszer, a szociális rendszer fenntartása szempontjából, tehát itt is tenni kell, és nagyon sok ország támogatja ezen ajánlások irányítását Görögország esetében. Köszönöm szépen! Mi mindig kicsit gyorsítanunk kell, mert gondjaink lesznek a későbbi kérdésekkel, az EFD nevében Bastian Belder következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Dijsselbloom úr, az eurozóna óriási kihívás előtt áll, nagyon nagy az adósság, aránytalanság van, versenyképessége csökken a tagállamoknak. Figyelni kell arra, hogy az EU elfogadottsága a az állampolgárok szemében ne csökkenjen. Ez, erre ügyelni kell. Tehát ebben a pillanatban nem lehet azt várni, hogy a bankunió védőhálóként fog szolgálni a bankok számára. az EKB megpróbál hosszú gondolkodni. A bankunió esetében az az elképzelés, hogy a gyenge bankok nemzeti szinten kapnak támogatást a bankunióból. Az első kérdés ennek kapcsán úgy gondolja, hogy minden tagállamnak megvan -e a pénzügyi esélye arra, hogy a gyenge bankjait újra tőkésítse. Ha ez nem így van, akkor azok az országok, amelyek már a, megkezdték a banki szektor átszervezését, az Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, ez a három ország, akkor ők kapnak egy második számlát is, azért, hogy a francia, olasz, spanyol bankokat megmentsék. Túlságosan keveset hallunk a minőségről, illetve a mérlegekről ezen országokban. Igazából egy blankó csekket állítunk ki a bankunióban, és nem aggódik el miatt, hogy a gazdagabb euróországok kapnak majd egy második számlát ezzel kapcsolatban. Eh, eh, Köszönöm szépen a kérdéseit, eh, Belder úr. A banki unió nem, nem könnyű senki számára sem. Ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy megelőzzük a piacok fragmentalizációját, ez mindenki érdekében áll, és nincsen, mm, enne, ez, ez nem lehet ingyen, nem történhet ingyen, nincsenek blankó csekkek. Szisztematikusan tudjuk ezt csak kiépíteni, lesz egy egységes szabályrendszer, és itt van ehhez a tőkekövetelményrendszer, rendszer, minden banknak meg kell felelni ezeknek az új szabályoknak, illetve a mérlegek minőségének, és ezzel nem egy év alatt lehet végezni, több évre van erre szükség, de a pénzügyi piacok ebbe az irányba fognak elmozdulni, és az LKB is ezt szeretné majd. Ezen kívül az egységes felügyeleti mechanizmus Együtt fogunk működni a nemzeti fegyületi hatóságokkal annak érdekében, hogy a bankok egészségesek legyenek, a banki bankok közötti munka ismételten megfelelően működjön. A kérdésem az az volt, hogy mit tettenék akkor, hogy ha új problémák merülnek fel a bankok során, számos feltételezés volt a kérdéseiben, amiket én nem tudok osztani, például az a feltételezés, hogy bizonyos országban problémák lehetnek a bankokkal, nem igazán tudunk erről sokat, és alapos ellenőrzésekre van szükség, stressztesztekre van szükség, hogy lássuk, hogy hol vannak az igazi problémák, hol vannak a még fennálló problémák, mert tudjuk, a legtöbb bank sokat tett az elmúlt években azért, hogy tartalékokat építsenek ki, a mérlegüket rendbe hozzák, tehát nagyon sok problémáról beszélünk itt. A problémák akkor fognak fel, hogyha felmerülnek a problémák, akkor úgy kell ezekkel bánni, ahogy azt már korábban kifejtettem, és nem fog senki sem blankó csekket kapni. A következő kérdése az az volt, hogy mi van az, azokkal az országokkal, amelyek már most nehézségbe ütköznek, hogyan tudnak ők ezzel szembenézni. Nos, a pénzügyi piacoknak kell fellépniük, a bankoknak meg kell oldaniuk saját problémáikat. Minimális állami segítség lesz, minimális mentőcsomagokkal, és a nemzeti alapokat is fel lehet majd használni, hogyha a fentiek nem elegendőek, és már nem tudják megoldani az, nem tudják megmenteni az országok a bankjaikat, és ezek olyan bankok, amelyek életképesek és a rendszer szempontjából fontosak, akkor ott van az ESM, az ESM-nek van egy banki programja a spanyolország esetében, ez is egy lehetőség és ennek a folyamatnak a végén az ESM Direct Recap, amelynek nagyon szigorú feltételei vannak. Ezzel tudunk, tehát így tudunk ezzel szembenézni, és nem kívánok spekulálni a problémák méretéről. Majd akkor fogunk ezekkel bánni, ha megjelennek. A néppárt kapja a következő kérdést, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot, elnök úr! Az Eurostat adatai alapján azt látjuk, hogy az eurózóna kilábalt a recesszióból. Egy-két tagállamban ugyanakkor a közkéz hatalmas deficittel küzdik, és ezek azok az országok, akik eh, már eh, eleve hosszú ideje nehézségekkel küzdenek. A legnagyobb nehézségekkel küzdő országok hite, helyzete semmiképpen sem tehet bennünket optimistává. Másrészt pedig a pénzpiacok továbbra is fragmentáltak, elaprózódtak, és így a KKV-k nem kapnak megfelelő hitelt. A megoldás nem egy hosszú távú megoldás. Különböző terveket jelentettek be, de ezek a tervek nem valósultak meg. Azaz alig-alig valósult meg a tervek közül valamelyik. Látni kell tehát, hogy melyek a prioritásaink. Hiszen hitelek nélkül a gazdaság nem fog tudni lábra állni, mi több szárnyalni kérdése minden ered. Nem aggasztja ön, önt az, hogy sok terv nem valósult meg, különösen a KKV-k tekintetében, a kis és középvállalatok tekintetében. Elnök, nincsen öt percünk, de azért meg megadjuk az elnök úrnak azt, hogy parancsoljon. Azt tehát azt jelenti, korlátlan időben válaszolhatok? Nos, hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a kérdését. A kérdés arra vonatkozott, hogy van-e okunk az optimizmusra. Én úgy hiszem, hogy igen. Egy sor országban, egy sor tagállamban optimizmusra adó jelek mutatkoznak. Nő a gazdaság, nő a foglalkoztatás, mi több az egész eurózóna növekedést mutat. Fragilis, nem stabil még ez a növekedés, de azért reményteljes. És amint a gazdaság növekedni kezd az országban, új hitelre lesz szükség, és hogyha a bankrendszer nem elég kész erre, nem kész arra, hogy hiteleket biztosítson, ez a növekedés kárára és a foglalkoztatás kárára megy majd. Strukturálisan is erről meg vagyok győződve, a megoldás a bankunió, ezért erősen dolgozom azon, hogy ez valósággá váljék. Rövid távon a programok adhatnak megoldást, és ön felvetette a kérdést, hogy a programokból valóság lette. A szép szavak megvalósultak, és értem persze, honnan ered a kérdése. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy vannak európai kezdeményezések, különösen az Európai Beruházási Bank kezdeményezései, amelyek valósággá váltak, amelyeket megvalósítottak az EIB, vagy magyarul az EBB képessége, hogy a programokat megvalósítsa. Kibővítésre került idén tavasszal, és nagyon nagy szükség van az új kezdeményezésekre. Ezért mind az Eurócsoport, mind az ECOFIN szeptemberi ülésének kérdésekről, tehát a Beruházási Bank további nyújtási lehetőségeiről tárgyal, szorosan együttműköd egyébként az EBB, az Európai Bizottság és az Eurócsoport ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Werner Langen a néppárt nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a Belder kollégának adott válaszát is. És ez megmutatja, hogy a bankok kezelését milyen sorrendben eh, folytatják le. De azt gondolom, hogy egy picit őszintebben kell egymással beszélnünk, és ez hiányolom itt a kollégák körében is. Látni kell, hogy egyes országokban reformokra van szükség. De arról is beszélnünk kell világosan, hogy hogyan akarjuk a bankfelügyeletet biztosítani. Tegnap az AKB azt mondta, hogy ezt a jogot magának akarja, ugyanakkor a javaslat um, jog alapi és problematikus, hiszen maga a bizottságnak van erre egy saját hivatala. Tegnap ugyanakkor Bárnyi egy árnyék bankrendszerről beszélt, hát kérdezem, hogy az árnyékbankok, amelyek a bankvagyon felét kezelik, hogyan akarjuk ezeket szabályozni. És a negyedik pont, ahol őszinteségre van szükségünk, ez az adóparadicsomokról szóló vita. Öt európai ország a G20-ak tagja, és ebből négy eurozónás ország illetve ebből az Eurozón, ezek közül négy az Eurozón a legnagyobb országa. Nos, az ön országa, miniszter úr, Európa első adó, adóparadicsomi paradicsoma, nem a Bermudák, hanem Hollandia az, ahol a különböző szabadalmi díjakkal játszanak, és eurózónaként ezt egész egyszerűen nem lehet elfogadni. Luxemburgban pedig egy új modellt dolgoztak ki annak érdekében, hogy az interneten szerzett forgalmat forgalmi áfa mentesé Ezzel pedig az Eurózóna és a többi ország ellen lépnek fel. Ilyen őszinteségre van szükség, hogy ezeket kimondjuk. Máskülönben nem jutunk semmire se. Belder úr is azt mondta, hogy második körben másodjára fogunk fizetni. Egy holland, egy francia, vagy egy luxemburgi cég mögött lehet, hogy egy eh, bad bank áll 100 milliárd euróval, és eh, Wortmann Kodasszony is erre kérdezett rá, hogy a eh, 100 milliárd eurós rossz hitelek től hogyan szabadulunk meg, hiszen ezek állami tulajdonban vagynak, vannak is. Erre az őszinteségre van szüksége. Bevezetőjében nagyon nyílt és őszinte volt, illetve a munkája kezdetén is lehet, hogy ezért bírálták az Euró csoportban, illetve az Eurózóna országaiban, de ugyanakkor erre az őszinteségre és bátorságra szükség van. Mondhatok valamit a hollandokról, mint adóparadicsomról? Veti fel a közbevető. Um, herzlichen Dank für Ihren uh, Köszönöm szépen Langen úr a kérdését. Ami az őszinteség kérdését illeti. Én mindig azt tanultam és azt gondoltam, hogy a, aki, aki őszinte, az jut a legmesszebb. Az egyenes úton járva jutunk a legmesszebb. Meglát, hogy néha nem rokon szenveznek velünk, hogy túl őszinték vagyunk. Meglát, hogy a pénzpiacok nem szívesen hallják, amit mondunk, de el kell mondani. Én igyekszem az ön által felvetett kérdésekben kozmetikázás nélkül őszintén beszélni, és egyébként a Lamber úr által felvetett külön kérdés tekintetében is, a kérdés tárgya tekintetében is őszinte vagyok. Holland pénzügyminiszterként úgy gondolom, hogy minnyájunk érdekében áll, hogy egy fair és egyben hatékony adórendszert működtessünk, és jobban együtt kell működnünk az adópolitika területén. És igen, a különböző országok különböző adórendszerében mutatkozó változások és különbségek vonzóvá teszik a cégek számára azt, hogy mozogjanak az unión belül, átcsoportosítsák a adójövedelmüket. Nos, Hollandiában egy sor kérdésben bíráltak bennünket, és a kormány nem defenzív, hanem offenzív módon néhány nappal ezelőtt publikált egy anyagot, amelyben például megváltoztatjuk, arra teszünk javaslatot, hogy a más országokkal való adó megállapodásainkat módosítjuk. Hiszen sok cég azért jegyzi be magát Hollandiában, mert a kettős adózást kizáró nemzetközi megállapodások ezt vonzóvá teszik számukra. Nos, úgy módosítjuk majd ezeket a megállapodásokat, hogy az adó elkerülést, esetleg azt a lehetőséget, hogy egy cég, aki Hollandiában van bejegyezve, sehol se fizessen adót, megakadályozzuk. Holland pénzügyminiszterként mondom most, ez egy nagyon fontos vita, melyet le kell folytatnunk, és úgy gondolom, hogy ha az adókérdésekben együttműködünk, ebből mindenki csak nyerhet. Sok kezdeményezés zajlik most a G20-ak keretén belül, de ugyanakkor Cameron és Holland miniszterelnökök is illetve a francia elnök is megkezdték, eh, javaslatokat terjesztettek az adóelkerülés és az adóparadicsomok tekintetében be. Mi több, szeptember 14-én az ECOFIN tanács napirendjén szerepelnek ezek a kérdések. Köszönöm szépen, és most eh, Mangó kollega az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! 2012. decemberében Van Rompuy úr megbízást kapott arra, hogy egy úti tervet dolgozzon ki, a jelenlegi gazdasági és monetáris unió hiányosságainak betöltésére. Az Európai Parlament is egy jelentést készített ezzel kapcsolatban, Tiszen képviselő nevével fémjelezve, és mi akkor az európai szociális modell fontosságát hangsúlyoztuk, illetve a válságkezelést és egy olyan pillér beépítését, amely az eurozónára vonatkozó büdzsét tartalmazna. Valamint az egységes módszer alkalmazását az unió részére. Az bankunióról nagyon sokat beszélünk, noha még nem teljesen működőképes, de a többi pillér, mint hogyha nem szerepelnek elő fontossággal az európai napirenden. Az utóbbi időben azt is láthattuk, hogy az Európai Bizottság szerződésessé szeretné tenni a kapcsolatát a tagállamokkal, a gazdaság élénkítésre vonatkozóan. Ez pedig nem igazán a közösségi megoldással összefüggő. Sajnos a Fan Rompoy úti terv úgy tűnik, hogy nem valósul meg. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban önnek mi a véleménye, vajon fel fogják-e tenni az európai tanács napirendjére, és mi lesz ennek a, napi, ennek a az úti tervnek a közeljövőben a sorsa. Thank you very much. Köszönöm szépen, Pangog úr, ezt a kérdést. Ami az úti tervet illeti, a roadmap-et illeti, az Eurócsoport ezekben a kérdésekben az Európai Tanács üléseinek készít elő anyagot. És a roadmap, az úti terv az Európai Tanács napi rendjén van már egy ideje, és még mindig a napi renden van. Ugyanakkor a szerződésekről szóló vitát még nem fejeztük be, még nem az Eurócsoportban sem. Tehát erről nem tudok beszámolni, és ilyen módon nem tudom megelőlegezni az Európai Tanács eredményeit. Ezen a koncepción a még dolgoznunk kell, és természetesen a parlamentet is tájékoztatjuk majd, ha kialakul a koncepció, de nem előlegezhetem meg a vitát, de igaza van. A teljes úti terv tekintetében ö, különbség mutatkozik ö, sebességben. Vannak elemek, amelyekben gyorsabban haladunk előre, egyszerűen erre kényszerít bennünket a helyzet. A bankunió az egyik legnagyobb prioritás jelenleg, a gazdasági eszközök területén lévő hiány megszüntetéséről még vita zajlik, ugyanakkor a hatos csomag és a kettes csomag, a sixpack és a twopack egy sor olyan új eszközt biztosít számunkra, melyel hatékonyabban tudunk fellépni, de ugyanakkor a jelenlegi eszközök alkalmazása is nagyon fontos. Tehát fontos, hogy a már elfogadott, megállapodott eszközöket alkalmazzuk. Tehát a fő prioritást abban látom, hogy a meglévő túlokat, eszközöket alkalmazzuk, az ő implementálásukat tökéletesítsük, és utána vitázzunk a további kiegészítő eszközökről. Köszönöm. Astrid Luling a néppárt nevében. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Ami az európai szemesztert illeti, ön azt mondta, legalábbis ha jól értettem, hogy a bizottság ajánlásait a tanács egyhangulag elfogadta. Ezzel kapcsolatban egy kicsit meg vagyok lepődve, ugyanis azonnal az ajánlások elfogadása, illetve publikálása után igen negatív reakciókat tapasztalhattunk a nemzeti politikusok részéről, nagyon magas szintről is. Még Holland elnök úr is, Saint-Jean elmondta, hogy Brüsszel ne diktáljon a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenniük. Luxemburgban is diktátumokról beszéltek a miniszterek, még a szociálpolitikai miniszter is erről beszélt, És valóban, hogyha minden kormány a tanácsban elfogadta a bizottság ajánlásait, akkor miért alkalmaznak egészen más nyelvezetet otthon? Ez a kettős nyelvezet, ez a kettős mérce, azért ez nem álságos egy kicsit? Ez azt hiszem, hogy az egész európai projektet aláássa, és főként az euró csoporton belül mindenképpen fel kellene figyelni erre a kettős nyelvezetre, kettős beszédre, mert ennek nagyon káros hatásai lehetnek. Az elmúlt hónapok során ön a médiában a diszkréciója miatt nagyon ügyesen szerepelt, de azért mégiscsak szeretném tudni, hogy melyek az okai ennek a viselkedésnek. vajon a ciprusi igen nehezen kezelhető válságban kapott tűzkeresztség volt ilyen tapasztalat az ön számára, ami miatt most sokkal óvatosabban fogalmazott, vagy pedig ennek pont az ellenkezője az igaz, ez inkább politikai jellegű döntés miatt van így, hiszen ön az eurocsoport elnökeként diszkrétebb ben kell, hogy nyilatkozzon. Tehát miről van szó pontosan? Ez nagyon érdekel, tehát ez a, az imázsváltás és ennek az okai. Tehát miért volt ennyire diszkrét ön a médiában? Um, thank you very much, uh, madame, pour votre question. Um, Köszönöm szépen ezt a kérdést, és köszönöm, hogy támogatja a mediális fellépésemet, hogy egyetért ezzel. Igyekszem a jövőben is a lehető legnyíltabban megszólalni az európai szakpolitikai kérdésekben, illetve arról, hogy mit, mit csinálunk Brüsszelben, hiszen úgy gondolom, hogy a krízis alatt nem kellőképpen kommunikáltuk a nyilvánosság felé, hogy mit teszünk és miért teszünk. Már pedig vezető politikusként Alapvető jelentőségű, hogy ezt megtegyük. Beszéljünk a válság mienségéről, beszámoljunk arról, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, és milyen lépéseket teszünk a válságból való kilábalás érdekében. Az ország specifikus ajánlások vitája, vitájáról pedig azt mondhatom, valóban az euró csoport vitát folytatott le, de utána az ajánlásokat egyhangulag fogadta el, mint több az ECOFIN is. Persze, hallottam a nemzeti politikusok kommentárjait, hogy ne hallottam volna. De úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság feladata, és utána persze a tanács jogkörem, hogy az ajánlásokat megfogalmazza, és elmondja a tagállamoknak, hogy mit kell tenniük a deficit cél, a költségvetési cél illetve a makrogazdasági restrukturáció és reformok tekintetében. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy mindez a bizottság hatásköre. Ezek után pedig a tagállamok feladata az, hogy hatékony és komoly módon adjon választ ezekre a kihívásokra. Mondok egy példát. A nyugdíjrendszerről. Ha a nyugdíjrendszert nem modernizálják, és a jövőben eredő kihívásokhoz nem igazítják, akkor reformokra van szükség. És úgy gondolom, hogy helyes, hogy a nemzeti politikában kell, hogy döntsenek arról, hogy hogyan igazítsák. Ilyet, ilyen módon diktátum, európai diktátum nincsen, de hát azért beszéljünk őszintén. Minden eljárásról és a bizottság szerepéről a kormányfők állapodtak meg. Ők állapodtak meg abban, hogy a bizottság országspecifikus javaslatokat készít el. Hát ezeket akkor komolyan kell venniük, és még egyszer mondom, hogy a strukturális reformok végrehajtása ugyanakkor nemzeti jogkör. Ők dönthetnek arról, hogy milyen strukturális reformokat hajtanak végre, majd ezeket a reformokat a bizottság értékeli, hogy megfelelnek a célnak. A hatáskörök tehát különbözőek, de az Európai Bizottság szerepét és szerepének fontosságát az ajánlások tekintetében egész egyszerűen el kell mindenkinek ismernie. Nos, kicsiket kicsúsztunk az időből, éppen ezért javaslom, hogy még két kérdést hallgatunk meg, Emily Turner és András Schwab kérdését, tehát előbb Emily, aztán András beszél, és utána meghallgatjuk az utolsó három kérdést, Robertot és Wolf Klincet, és a harmadik képviselőt. És kérek mindenkit tényleg, hogy próbálja rövidre fogna, fogni magát, hiszen szorít az idő. Emili, igen, igyekszem jól kérdezni. Nyomon követtem a vitát. És ez, ezért a kérdésem az új GDP számokról vonatkozik. Valóban lehet, hogy kilábalunk a recesszióba. A kérdésem tehát a következő. A munkahely teremtés nélküli növekedés évtizedének elkerülésére van-e valamilyen stratégiájuk? És persze ez felveti a fiatalok munkanélküliségének kérdését. Másodszorban az Asset Quality Review tekintetében. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket nagyon kritizálták sok helyütt. A Bázel 3 monitoring gyakorlatot, illetve ennek az alkalmazását is értékelését. Ön elnök úr azt mondta, hogy a Quality Asset Review azaz tehát az áttekintés minősége tekintetében nem merülhet fel kérdés. És független szakértőket is meg kell bízni. Hát kérdezem, hogy mit tesz annak érdekében, hogy a quality review kvalitiát, a minőségi áttekintés minőségét megteremtsem. Wolf Klintz. Nos, miniszter úr, sokkal kevesebb idő a rendelkezésemre, mint amire lehetőségem lett volna. András Váb mondja ezt. Nos, adóelkerülésről beszélt, de úgy gondolom, hogy itt érdemes volna a közös adópolitika kérdését feltenni, hiszen hogyha a tagállamok adóelkerülési stratégiákat tesznek lehetővé, akkor nem a cégek hibái, hogy ezt alkalmazzák, hanem a tagállamoké. Második kérdés. Az euró csoport csak akkor dönthet további segítségnyújtásról, hogyha költségvetési primér költségvetési költségvetési többlet jelentkezik. És kérdezem, hogy ennek fényében mit mondhat a további görög programokról? Úgy, harmadik kérdés. A belső piaci szakbizottság tagjaival Görögországban jártunk, és kérdezem, hogy van-e lehetőség arra, hogy más tagállamoknak is kínálják ezeket a segítségeket, hiszen Eliza Ferrernek igaza van, a számadatok néha félrevezetőek, hiszen hogyha a helyi szinten vannak emberek, akik átlátják a helyzetet, jobban tudunk segíteni. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés arról szólt, hogy kilábalunk a recesszióból, de fennáll annak a veszélye, hogy munkahely teremtés nélküli növekedést érünk el. Nos, egy-két országban valóban azt látjuk, hogy növekedési pályára áll a gazdaság, és ez még eltart egy ideig, amíg a, növeked, amíg a munkahelyek is száma is növekszik. Ez egy bevett minta a gazdaságban, gyakran elkezdődik a növekedés, és még nő a munkanélküliség. Mi több, a krízis kezdetén előfordul ugye, hogy megszűnik a növekedés, de a munkanélküliség még csökkent, tehát ez a két folyamat ez nem teljesen szinkron módon zajlik nem kétlem, hogy a növekedéssel a foglalkoztatás növekedése is együtt jár, csak nem párhuzamosan zajlik. Az korábbi stressztesztek bírálata tekintetében. Úgy gondolom, hogy ha a bírálat jogos volt, akkor ebből azt kell tanulnunk, hogy a mostani stresszteszt még megalapozott legyen. Hogy akarom ezt biztosítani? Hát elsősorban az LKB, az Európai Központi, Központi Bank jogkör ez, de mi nyomon követjük, hogy milyen eljárásokat folytatnak, hogyan végzik a stressztesztet, eh, és biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő, megbízható és független vizsgálatot hajtsanak végre, és igyekszünk a külső szakértők és magáncégek bevonását elősegíteni. Schwab úr, a közös adópolitikára kérdezett rám. Igen, van, aki azt mondja, hogy ez a problémák megoldásának legjobb útja, mondván, hogy lépjünk el rögvest a közös adópolitika irányába. Ám a jelenlegi politikai valóságra tekintve azt gondolom, hogy célra vezető volna egyelőre harmonizálni, ahol lehetőség van rám, talán hosszabb távon lépésről lépésre, de egyelőre talán inkább csak információt cserélni. Tehát nem a politikai realitásokat nézve úgy gondolom, hogy egy azonnali közös adópolitika nem tűnik reálisnak hanem sokkal inkább a jelen úton való haladást lehetne gyorsítani, tehát hogy harmonizálunk, ahol lehet, különben pedig az információkat cseréljük, jelzem, az OECD és fontos szerepet játszik ebben. Ami pedig a task force-okat illeti. Igazabban a nem program országok számára is task force-okat állíthatunk föl, ez segíthet, megfogalmazhatják azokat a reformokat, amelyekre szükség van. Az LKB és az Európai Bizottság szakértői egyébként sok országban vannak jelen, nem csak a programországokban. Egyetértek azzal, hogy erre nagy szükség van. Rendben van, köszönöm. Roberto Rudi és Wolf Klintz teszik fel az utolsó kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, hogy szóljon néhány szót a törékeny kilábalás jelenségéről. Ezt a megfogalmazást alkalmazta, kilábalunk, de ez még nem stabil ez a kilábalás. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a kilábalást, a megerősödést megerősítsük? És kérdezem, hogy honnan ered ez? Azért, mert a konszolidáció sikeres volt, vagy pedig egész egyszerűen külső tényezőkre vezethető vissza, vagy harmadik lehetőség, esetleg a konszolidáció um, kellemetlen hatásainak kiküszöbölésével magyarázható ez. Például uh, Olaszországban vagy Franciaországban ugye karcsúsítják a közigazgatást. Végezetül pedig a kettős csomag, a Tupac-re kérdezek rá, ez egy nagyon erős eszköztár. És kérdezem, hogy valóban fennáll-e annak a, az a felelősség teljes hozzáállás, amelyel megakadályozzuk a túlkapásokat, és azt, hogy kibillenjen ez az érzékeny rendszer. Ez lett volna az első kérdésem. Második kérdésem Írországra vonatkozik. A biztonsági hálóra gondolok. Hogyan látja a biztonsági háló lehetőségét? Kiterjeszthető volna ez más országok számára is. Esetleg az OMT lehetséges eszközévé válhatna ez a biztonsági háló. Köszönöm. Következő kérdező. Köszönöm szépen. Elnök asszony. András Schwab kérdésére szeretnék visszatérni, amelyre még nem adtak választ. A primér költségvetési többlettere utalok, amelyet a görög költségvetés felmutat. Ez jelentősebb lett, mint amivel számoltak. Kérdezem, hogy ez a költségvetési többlet lehetővé teszi esetleg a, azt, hogy vitát indítsunk a hitel könnyítésről is, annak érdekében, hogy a reál gazdaság lendületet vegyen. Csak ezzel tudjuk beindítani a gazdasági növekedést. Még egy kérdés, az Eurócsoport foglalkozik -e a privatizációval is. A Trojka hazámat, Görögországot, azt, azt írta elő számára, hogy három nagy állami céget pri, privatizáljanak. A görög pénzügyminiszter, erre azt válaszoltam, hogy sokkal célrevezetőbb volna, hogyha a e cégek funkcióját strukturálnánk át. Görögországban nagyon foglalkoztatja a közvéleményt ez a kérdés. A privatizáció hulláma előtt állunk, de kérdezem, hogy nem volna célrevezető olyan döntéseket hozni, amelyek a nemzetgazdaság céljait szolgálnak. Köszönöm szépen, Wolf Klintz, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, hogy világosan mondta ki, hogy az Eurózóna mindent megtesz annak érdekében, hogy a szereplőket támogassa, de úgy gondolom, hogy ez hosszú távon csak akkor lesz lehetséges, hogyha a tagállamok a nemzeti érdek elé állítják majd a közjót. És ez még nem működik, így hallottuk például, hogy a francia elnök Brüsszelre mutogat, vagy a németek azt mondják, hogy nem hagyjuk, hogy Brüsszelben diktáljon nekünk, és Olaszországban is hasonló hangokat hallunk. Kérdezem, hogy mit gondol, mikor érjük el azt a helyzetet, amikor a közjót a ország céljai elé állítják. Másrészt ugyanakkor azt gondolom, hogy inkább Mario Draghi politikája volt célra vezető, mint a bizottság. Második kérdés, az ESZET Quality Review-t mikor lehet majd nem csak az eurozóna országai, hanem az eurozóna és az eurozónán kívüli országok összehasonlítása alkalmazni? A harmadsorban pedig hozzá lehet biztosítani, hogy az ESM, hogyha egyszer tényleg a rekapitalizációra lehet használni, elegendő legyen szerintem, a direkt rekapitalizáció tekintetében az ESM eszközei nagyon gyorsan kimerülnek majd. Um, thank you for... Köszönöm szépen az összes kérdést. Nem biztos, hogy mindegyiket megértettem, de megpróbálok rájuk válaszolni azért. Az egyik a recesszióba való kilábalás, a gazdaság növekedősi pályára való állítása, és mit lehet tenni ezek jelenségekkel kapcsolatban. Nos, hát hogy honnan is származik mindez? Az intézkedésekből. Ugye ez a pénzügyi szektorból indult ki, és itt is tettünk lépéseket, valamint az Európai Központi Bank is mindent megtett annak érdekében, hogy az eurozónába és a gazdaságba vetett bizalom visszatérjen. Mit kell folytatni? Nagyon fontos az, hogy a reformok ne álljanak le itt, hiszen rengeteget kell még tenni a megvalósítás terén, valamint fontos az is, hogy a deficiteket is megfelelőképpen kezeljük, és szerintem nagyon-nagyon sürgős az, hogy a bankuniót minél hamarabb megvalósítsák. Erre már korábban is utaltam. Tehát itt igazából a bizalmon áll a lényeg, a bankrendszer, a pénzügyi szektorba vetett bizalom, és politikai szempontból pedig tegyük meg, amit ígérünk, mert ez fontos a cégek, a piacok, a külső világ és az állampolgáraink felé is. Írországgal kapcsolatban Írország jól végzi a dolgát, a programot megvalósította, de azért lesznek még olyan intézkedések, amelyek segítik az ő beépülésüket. Fontos ezt a folyamatot támogatni, hogy jó és hosszú távú megoldás szülessen, nem pedig csak egy időszakos, időleges megoldás. Hát sajnos a nevekkel kicsit hadilábon állok. Kráca asszony Görögországra kérdezett rá. Nos, Görögország nagyon nehéz időkben jól teljesített, ugyanis sikerült nekik a deficites állapotból többletbe átváltaniuk. A kérdései, hogyha jól értettem, mire van, arra vonatkoznak, hogy további intézkedésekre szükség van-e. Igen, nos ezzel kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy először megnézzük majd azt, hogy hogyan néz ki a fenntarthatóság szempontjából, mind az államadóság, mind a deficit kérdése és majd megvizsgáljuk azt, hogy a program feltételeinek megfelele Görögország. Néhány intézkedésről is szó esett, ezeket meg lehet majd fontolni annak érdekében, hogy fenntartható maradjon a helyzet, ilyen például a kamatlábak csökkentése, valamint a strukturális alapokhoz való nagyobb hozzáférés Görögország számára. Nem akarok spekulációkba bocsátkozni, és azt sem lehet most még tudni, hogy áprilisban hogy néz majd ki a helyzet, akár a fenntarthatóság szempontjából. Ami a privatizációt illeti, ez egy olyan folyamat, amely nem olyan gyorsan hozza meg a hozzáfűzött reményeket, mint ahogyan azt várjuk, vagy vártuk. Ezt tehát újra kell majd gondolnunk. Itt a privatizációra szükség van annak érdekében, hogy pénzügyi szempontból a program fenntartható legyen, hiszen ez a program részét képezi, és a fenntarthatóságot ez is biztosítja. Elképzelhető, hogy ez gazdasági értelemben nem lesz szükséges, de a program céljaihoz, eszközeihez ragaszkodnunk kell. Wolf Klintz beszélt a eurozónáról, illetve hogy hogyan lehet egybetartani. Ez valóban nagyon fontos, ezt le is írtam, hogy a közös jószágot kell a nemzeti érdekek elé helyezni. Az euróról van szó ebben az értelemben. Persze itt a kérdése nagyon nehéz választ adni, mit is tehetünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy valóban az eurót tekintsük a legfontosabb célnak, a bankunió, a költségvetési vagy strukturális reformok mind-mind ennek a célnak a szolgálatába kell, hogy álljanak. Az eurozónán kívül, illetve belül álló bankokról is szó esett, ugye itt az eurozóna az főként ECOFIN kérdés. Miért van ez így? Azért, mert definíciójából arról, arra mutathatunk rá, hogy itt csak remélhetjük azt, hogy minél több ország a bankunióhoz csatlakozni fog, amely olyan országokra gondolok, amelyek nem részesei az eurónak. De akárhogy is legyen ez, fontos tehát az, hogy a bankok jól teljesítsenek az eurozónán kívül és belül. Elnök, köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy minden kérdésre választ adott. Nos, hát meglátjuk, hogy hogyan állnak majd a dolgok. Reméljük, hogy nem lesz ennek újabb sürgős esetek, amik miatt azonnali hatállyal ide kell önt majd rendelnünk. Okay, colleagues, if you could take your seats um, and uh, the vice chair will... Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki üljön le. Most uh, nagyon sürgős uh, dolgaim akadnak, úgyhogy uh, átadom a szót uh, az alelnöknek, és majd a szavazásra jövök vissza. Good morning everyone, so we move to the... Jó reggelt mindenkinek! Következik a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén meghatározott tevékenységeket támogató a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó uniós program. Stoldojan úr következik, neki adom meg most a szót ebben a témakörben. Köszönöm szépen. Most a módosításokat kell megvitassuk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és itt arra emlékeztetnék, hogy ez a jelentés, ez egy uniós programra vonatkozik, amely 58 millió eurót ölel fel 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozólag. Itt ez egy társfinanszírozási programról van szó. Több szervezet vesz részt ebben a folyamatban, különböző könyvvizsgálási sztenderdek kialakításáért felelős csoportok, tanácsadó csoportok, Nos, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amikor dolgoztunk, akkor a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők különböző öm, nemzetközi szakértőkkel találkoztak nemzetközi, illetve nemzeti szinten. Találkoztunk a tanácsadó testületeinkkel is, a sztenderdek kidolgozásával kapcsolatban, valamint olyan cégek képviselőivel, akik használják ezeket a standardeket. De ne aggódjunk! Miért is ne aggódjunk? Azért, mert nagyon sok szakértő és standardekkel foglalkozó tudós szintén vitatkozik még erről a témáról. Ők azt kérik éppen ezért az Ekontól, hogy ezt a jelentést halassza el két oknál fogva. Ma kellett volna szavazzunk, de miért is ne szavazzunk erről? Azért, mert több időre van szükség, hogy jó kompromisszumos módosításokat tudjunk elfogadni, ugyanis szeretnénk, hogyha minél e nagyobb többséget tudnánk összekovácsolni a jelentés mögé. 78 módosítás van jelenleg, de a módosítások által felvetett kérdések rendkívül fontosak a jövő könyvvizsgálati sztenderjei szempontjából az EU-ban és általában a nagyvilágban. Második sorban, ezen a héten azt várjuk, hogy megkapjuk egy Meinstein úr által képezett uh, standardekre vonatkozó anyagot, amely egy Európai Uniós sztenderdekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz a folyamattal kapcsolatban, illetve az intézményekkel kapcsolatban. Úgyhogy én szeretném kérni, hogy a bizottság ezen a héten bocsássa rendelkezésünkre ezeket az előzetes ajánlásokat, amelyekről az imént beszéltem igen nagyon nagy vita van ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és ez még csak a történet eleje. A jövő évben különböző független szakértők munkájával együtt az Európai Bizottság értékelni fogja azt a nyolc éves időszakot, amely az Európai Unióban ezeknek a könyvvizsgálási sztenderdeknek az alkalmazására vonatkozik. Tehát ez az ISS Regulation Review néven fut majd, tehát ilyen szempontból ez az anyag úgyis visszajön majd, visszaköszön hozzánk itt az Európai Parlamentben. Annak érdekében, hogy jobb kompromisszumokra tudjunk jutni, a módosításokat különböző alapokon kell majd megvizsgálnunk magas szintű pénzügyi információ rendkívül fontos jószág a közgazdaságban, és a gazdasági kormányzás számára is alapvető fontosságú. Egy globális gazdaságban egy egységes auditi, auditra vonatkozó, illetve pénzügyi beszámolása és könyvvizsgálatra vonatkozó sztenderdeket kell kialakítani, ugyanis amennyiben ezek a sztenderdek különböznek a világ különböző területein, akkor ez egyenlőtlenségekhez vezet. Ezt egyébként a G20-ak is kimondták, száz különböző jurisdikció létezik ezen a területen, de nincsen olyan globális rendszer, amely működhetne egy egységes alap nélkül. Minél több, többen alkalmazzák az független szakértők által felállított sztenderdeket, annál átláthatóbb és nyitottabb lesz a rendszer, és nyomon követhető. Ezek a független standardkészítők a közjavak érdekébe kell, hogy működjenek. Ez a nemzetközi folyamat tehát egy együttműködésen alapuló folyamat kell, hogy legyen nemzeti standard készítőkkel együttműködésben. Az Európai Uniónak kell az utolsó szót kimondani ebben az ügyben, a júni, az uniónak a kezében van tehát az utolsó szó, annak érdekében, hogy ez az egész folyamat hatékonyá váljon. A standardek megfelelő alkalmazása rendkívül fontos, legalább annyira fontos, mint a standardek megválasztása. De még itt a jogalkotóknak, illetve az auditoroknak kell ebben együttműködnie. Ezen módosításokkal kapcsolatban a következőket tudom elmondani. európai könyvvizsgálati koncepció célja nem az iscb ben található már. Igen sok módosítás vonatkozik erre a gondolatra, és ezek a módosítások azt javasolják, hogy ezeket a koncepciókat próbáljuk meg beleszorítani az accounting standardek közé vannak olyan javaslatok is, amelyek azt mondják ki, hogy a standardek készítőinek kellene biztosítania a megvalósítást is, ugyanis különben nem valósul meg a függetlenség kérdése ahogyan már ezt korábban is elmondtam, igen nagy viták vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Éppen ezért a kompromisszumos javaslatoknak az a célja, hogy az függetlenséget megőrizzék, ezt a koncepciót, és a review-t a bizottsági javaslat alapján kelljen majd elkészíteni, hiszen a bizottság kiírt egy pályázatot nemzetközi független öm, szakértők számára az elmúlt nyolc év alkalmazásának tekintetében. És ezt pedig majd ok 2014. októberében kell megvalósítani. Aztán van itt egy második nagy aggály is, ez pedig a hatékonyságra vonatkozik. proaktív megközelítést kell alkalmazni, hogy minél több inputot adjunk a standard készítés számára. Ez pedig az Európai Bizottsággal közösen, valamint a 2010-2013-as finanszírozási program alapján kell megtennünk, hiszen ezt az Európai Parlament és a Tanács is elfogadta. Vannak aztán olyan módosítások, amelyeknek célja hogy a governance-ot javítsuk, tehát a kormányozhatóságot és a finanszírozást, illetve az implementációt ö, hangsúlyozzák. A legfontosabb az, hogy őrizzük meg a technikai csoport, az EFRÁG technikai csoportjának függetlenségét, hiszen ennek a csoportnak a felelőssége az, hogy a konzisztens, a konzisztens voltát az európai jogszabályokkal megállapítsa, valamint a governance-re vonatkozólag szintén feladatai vannak, és a belső piacra a belső piaci biztos külön szakértője szintén a folyamatban részt vesz 2013 tavaszától kezdve. amennyiben nem sikerül ezt megtart, megvalósítanunk, akkor meg kell gondolnunk, hogy csökkentsük, vagy akár be is fagyasszuk a finanszírozást. A módosítások azt is célozzák, hogy éves jóváhagyás felé mozduljunk el ezen szervezetek tekintetében. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy nem szabad biankó csekket adni ezeknek a szervezeteknek 7 évre vonatkozólag. Éppen ezért a kompromisszumos módosítás a bizottsági javaslatot megőrzi, hogy a kedvezményezettek és a bizottság közötti kapcsolat fennmaradjon, de ugyanakkor egy éves bizottsági jelentési kötelezettséget ír elő a munkaprogramok tekintetében. A különböző szakértőkre vonatkozólag. Itt tulajdonképpen két jelentés egyik a 2014. októberére várható, ez az IFRS-re vonatkozik, tehát a könyvvizsgálati koncepciókra, és a másik jelentés pedig 2014 március végére, amely pedig azokra a kérdésekre vonatkozna, amelyekkel a SZEFRÁK foglalkozik. A jövő héten Strasbourgban én jelentéstevőként, illetve az jelentéstevők véglegesíteni vagyunk hivatottak a módosításokat, és szeptember 23-án fogunk erről szavazni. Elnök, köszönöm szépen! Most a szocialisták nevében megadom Alkadraui úrnak a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és rövid leszek. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon jó az, hogy követte javaslatunkat, hogy halasszuk el a szavazást, legyen több időnk a kompromisszumokra, de természetesen azt is hangsúlyozta, hogy számolni kell a átmeneti jelentéssel is, ami hamarosan meg fog érkezni, és amiben hasznos javaslatok lehetnek. Tehát a következő héten majd erre ügyelhetünk a tagyalásaink során. Tartalmilag szerintem nincsen vita arról, hogy igazából ezeket a szervezeteket az Európai Unió részéről társfinanszíroznunk kell, eznek, ezeknek van társadalmi ö, ö, jelentősége is, de természetesen nagyon fontos az, hogy a kifejlesztett standardok megfeleljenek az EU jogszabályainak. Az IFRS az egyik legfontosabb um, könyvvizsgálati standard. Ezt figyelembe kell venni, és hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon nehéz lesz azon a szinten megtartani a finanszírozást, ami most érvényben van. Az Európai Unió is finanszírozza ezt, ez nagyon fontos szerepet tölt be ez a szervezet a könyvvizsgálati um, kapcsán. Nagy mértékben kap támogatást az EU-tól, ezért mindenképpen figyelembe kell vennünk ezt, és úgy gondolom, hogy az átláthatóság, a garanciák tekintetében talán jobban kellene egy kicsit figyelnünk. Egyetértek a jelentés készítő azon javaslatával, hogy ne adjunk blankó csekket az elkövetkező hat évre, hanem minden évben vizsgáljuk meg a helyzetet, hiszen így jobban, nyilvánosabban, jobb, jobban látjuk a dolgokat. Tehát, ahogy mondtam, a következő héten még beszélhetünk erről, és igazából már várom is ezt, hogy ezt megtegyük a jövő héten. Elnök, köszönöm szépen! Elkadraui úrnak. Az Alda nevében Klinz úr kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr. A jelentéskészítővel, az elnyék jelentéstevővel már összeültünk tegnap. Néhány rövid megjegyzés. Először is itt a potikai határokon átnyúlóan egyetetünk abban, hogy a módosítók a különböző frakciók részéről közösen lettek benyújtva, és igazából nincsenek még végleges adataink a pénzügyi keretet illetően, amelyet támogatni lehetne ezt a tevékenységet. Egyetem, hogy támogatnunk kell ezt, hiszen nekünk is érdekünk fűződik ahhoz, hogy az IFRS tovább lehessen fejletni, viszont azt szeretnék, hogyha a londoni testület a múlttal szemben egy kicsit jobban képviselje az európai érdekeket. Ez vonatkozik a tagjainak összetételére is, illetve arra is, hogy eh, hogyan fejleszték ki a standardokat. Szeretnénk azt biztosítani, hogy azok a specifikus jellemzők, amelyek eh, a múltban jellemzőek voltak a, a, az európai kövizsgálatra, ezeket valóban um, vegyék figyelembe. Ezek tükröződnek a módosítókban. Nem szeretném itt a javaslattevő személyét csökkenteni, viszont egyértelművé kell azt tenni, hogy az Európai Parlament és a tanács itt a lényeges személynek, pedig más, tehát úr, bármennyire is fontosak az ő javaslatai. Ami a különböző intézkedések időbeli lefolyását illeti, úgy gondolom, hogy az EFRAG-ról akár már korábban is beszélhetnénk, mint jövő május. Úgy gondolom, hogy ez vonatkozik a 1606-os rendeletre is, és bennyi biztos is kilátásba helyezte azt, hogy ezt a rendeletet majd módosítják, és az, hogyha az következő októberének végéig várunk ezzel, az nem igazán megfelelő véleményem szerint. Az is biztos, és ezt már elhangzott az előbb is, és a legtöbb kollégában egyetért, hogy um, van eszközünk arra, hogy a testület munkájára kihassunk, azáltal, hogy társfinanszírozóként aktívak vagyunk. Ez persze nem vonatkozik a 2000 nem vonatkozik arra, hogy 2020-ig egy blankó cseket állítsunk ki. Szerintem a következő évben már egy szeletét ennek biztosíthatnánk, és elmondhatnánk azt, hogy hogyan kellene ezt a pénzt felhasználni. Meg kell vizsgálni azt, hogy a magánszektor részéről milyen, milyen erős a finanszírozás, mennyit kapnak tőlünk és más helyekről, és ezzel kapcsolatban nincs még minden információnk meg. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek nevében Gigold úr az elnyékjelentéstevő kapja meg a szót. Mivel nincs időnk már nagyon, nem igazán akarom megismételni az érveket, úgy gondolom, hogy az árnyék jelentéstevővel, az elnyék, a jelentéstevővel jól együttműködünk, és nagyon fontos kérdések merültek fel itt a szakbizottságban. A szakértők is feltették ezeket a kérdéseket, ezért nem igazán kellene még jobban megerősíteni a jelenlegi struktúrákat. Egy fő kérdést szeretnék felvetni. Nem csak arról van szó, hogy a standardokat létrehozók mennyire függetlenek, hogyha még ha vannak is független ö, szereplők, a kérdés a, az egyensúly. Ez vonatkozik az IASB-re is, az EFRAG-ra is vonatkozik ez, és ezért mindenképpen jól tennénk, hogyha ezt jobban megvizsgálnánk, és nem szabad olyan jelzéseket adni, hogy minden mehet úgy tovább, ahogy eddig, főként akkor, hogyha az eljárás eredményei nem igazán felelnek meg a KKV-k eh, könyvvitelének, illetve az átlátatosságnak állnak. Köszönöm szépen, Gigol úr. Örülök annak, hogy betartotta az időbeli keretet. Kamal úr következik az LCR e nevében. Köszönöm szépen, én is megpróbálom betartani az időt, de nem garantáltam, hogy sikerülni fog Tolajan úrnak és a többieknek is köszönöm ezt a jelentést. Igazából nagyon jó volt az együttműködés. Nem politikai kérdés, ez inkább arról van szó, hogy szeretnénk ezt a kérdést helyesen e, kezelni. Ugyanakkor nem szeretnék annyira részletbe bocsátkozni, de néhány pontot tennék. mindig aggódunk amiatt, hogy van-e az IFRS, illetve az Európai Társasági Jog között kompatibilitás, és lehet, hogy a függetlenséget kockáztatjuk azáltal, hogy nem kompatibilis ez a rendszer. Egyetemé kell tenni ezt mindenképpen. A másik dolog, amire emlékeznünk kell, az az, hogy ha bár a lobbisták azt mondják, hogy és mindannyian kaptunk egy testülettől egy levelet tegnap, eh, bármit is mondjanak, emlékezni arra, hogy Nincs bizonyíték arra, hogy az IFRS, illetve ezek a standardok járultak hozzá a krízishez. A Bank of England, a szervezet kijelentették azt, hogy, hogy az IFRS, illetve ezek a standardok járultak hozzá a válsághoz, ezt meg kell vizsgálni, meg kell néznünk más, tehát úr vizsgálódását, miért még kialakítanánk végső véleményünket. Nem ellenezzük a globális standardokat, nem rossz ötlet ez, viszont biztosítani kell azt, hogy nem ütköznek ezek az európai standarddal, a, a, mint például a prudenciával. Nem szabad elsietni a globális standardokat, és nem szabad ezeket a fontos koncepciók ellenére megtenni, mert láthattuk azt, hogy mennyire hozzájárult a krízishez az, hogy bizonyos eszközökkel nem megfelelően bántak. Arról is meg vagyunk győződve, hogy nem lehet leállítani a támogatást, de mindenképpen meg kell állapodnunk egy kompromisszummal, legyen egy átmeneti finanszírozás addig, amíg meg nem bizonyosodunk a dolgokról. Elnök, köszönöm szépen Kamál úrnak. Sajnálom, elfelejtettem megadni a szót a Goénnak, de most megkapja a szót Gluta úr. Igen, figyelembe véve az időbeli keretet, ezért eh, lemondok további kommentárjaimról. Nem, nem, nem szeretnék most szólni. Elnök, köszönöm szépen, Glute, ezt nagyra értékeljük. Megadom a szót a jelentéskészítő Stolaján úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem akarok már semmit sem hozzátenni, de azért a bizottság képviselőjétől megkérdezném, hogy mondja el nekünk, ha tudja, hogy mikor fogjuk megkapni ezt az előzetes ajánlást a külön szakértő részéről. Megadom a szót a biztosnak, mondja az elnök, de örülnék, hogyha röviden válaszolnának bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául volt meg a jelentés, ezért az angol fordítás most zajlik. Nem az egészen az ékezemben van ez, hogy mikor fogják ezt megkapni, de mindenképpen megteszek mindent annak érdekében, hogy jövő heti ülésükre ez már meglegyen. Köszönöm, mondja az elnök, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden árnyék jelentéstevőnek, és szeretnék köszönetet mondani az elég jelentéstevőknek, hiszen nagyon sok érintettet hívtak meg a könyvvizsgálat területéről üléseinkre. Köszönöm elnök, köszönöm Szolajan úrnak. Hadd emlékeztessek arra, szeptember 24-én fogunk szavazni majd akkor erről, és még nem tudjuk a plenárisra, amikor fog ez kerülni. Akkor következik a következő napirani pontunk, ötös napirani pont, az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, a jelentés készítő Sven Giegold, aki eltűnt, de már itt is jön, itt érkezik. Tehát akkor meg is adom a szót Gigold úrnak, aki jelentéskészítő ennek a jelentésnek. Well, suddenly uh, it's all, uh, all quick here. Hát gyors leszek, ugyanis uh, hát kevés az időnk, ezért uh, csak a legfontosabb kérdésekre akarok koncentrálni, azokra, amelyekről még nem beszéltünk. Az adatokra is szeretnék koncentrálni, Láthattuk a módosítókat, ezek, eh, ezek mutatják a különbségeinket arról, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy kellene nagyobb költségvetés az eurózónának, vagy az Európának kell nagyobb költségvetés. A második kérdés, hogy ha kell nagyobb költségvetés, akkor hol kell csökkenteni, mely területeken kell csökkenteni, mely területek nem felelnek meg a 2020-as célkötőzésnek, és um, ugyanakkor kell -e növelni azokon a területeken, Itt is a szokásos különbségek mutatkoznak meg. Kell-e vajon sokkal erősebb hangsúly az anticiklikus kiadásokra? Tehát ezekről a kérdésekről kell majd szavazni, és ezek valószínűleg majd megkapják a többséget, de egyik szakbizottság sem érdeklődött a vélemények irányában, de összességében ellátogatta az Európai Fegyverleti Hatóságokhoz, az Eurostathoz is, hogy jobban megértsem, hogy mi a helyzet, és ott megerősítették egyértelműen számomra azt az általánosan osztott véleményünket, hogy az Európai Felügyeleti Ügynökségeknek több erőforrásra van szükségük ahhoz, hogy el tudják végezni azt a munkát, amit mi kiszabtunk a jogalkotásban rájuk, beleértve ebbe a, a, a delegált aktusokat is, a költségvetési erőforrásaikat a bizottság nemetében csökkentette, és ezeket a csökkentéseket még tovább csökkentették a tanács által, és volt egy árnyékjelentéstevői ülés, ahol támogattuk azt, hogy visszaállítsuk azokat a számokat, amiket az EFH-k, az Európai Fedezeti Hatóságok javasoltak. Egy európai statisztikai programon is szavaztunk. Rademacher úrtól azt hallhattuk, hogy mivel nincsenek erőforrások, igazából nem tudják, hogy ezt a programot végre tudják-e hajtani. Ahogy mondtam, mi szeretnénk a számokat visszahajtani, ahogy ezt ők is kérték, de szeretném az Eurostatot arra emlékeztetni, hogy ez azzal is jár, hogy tényleg véget kell hajtaniuk a programot, és nem szabad csak kimazsolázniuk azokat a dolgokat, amelyek neki tetszenek. Ezen kívül volt vita arról is, hogy milyen módon kell a többi ügynökségnek pénzt adni. Én szeretném kiegyensúlyozni az új költségeket a csökkentésekkel, a csökkentések eh, igazából tartalékba kerültek, ugyanakkor most azt javasoljuk, hogy a kiadásokat tegyük eh, tartalékba az auditálás, illetve a tekintetében. Ennek az az oka, amiről beszéltünk az EFRAG, illetve az IASB kapcsán, és szeretnénk a kommunikáció témáját is tartalékba helyezni, azért, mert úgy gondoljuk, hogy amiről erről beszéltek, azok nem igazán válaszolják meg azokat a kritikus kéréseket, amelyek érdeklik az állampolgárokat, és sokakat érintenek. Végezetül továbbra is azt javaslom, hogy növeljük azt a pénzt, amit a nemzetközi együttműködés erőfeszítésre adunk az adózás területén, főként a G20 megalapodás értelmében, és azt szeretném, hogyha egy új előkészítő intézkedést tennénk, hogy növeljük a végfelhasználók kapacitásának növelését, és más nemipari szerepvállalók részesedését az Európai Unió pénzügyi szolgáltatásokról szóló munkájában. Ezt két éve kezdtük meg ezt a programot, nagy siker volt, ez egy eléggé szerény hozzájárulás ahhoz, hogy ki lehessen egyensúlyozni a lobbista tevékenységet, amely főként a pénzügyi szolgáltatása területén történik. Köszönöm szépen, Sven. Swap úr kap szót Igen, Brenner úr. Nem a teljes csomagról szerettem volna szólni, csak Gigold úr utolsó pontjához, amikor arról beszélt, hogy a költségvetésben a Finance Watch-ra szánt pénzeket növeljük. Hát ez nem lehet, hogy egy intézmény, amely függetlennek nevezi magát, csak úgy tud túlélni, hogy mi több pénzt adunk nekik. Nos, a 2012-es jelentés után már 900 ezer eurót kapott közpénzből, hát ez, ez nem lehet. A politikai munkánkat nem, hogy könnyítené a Finance Watch, hanem inkább megnehezíti. Ezért azt javaslom, hogy ezt ne szavazzuk meg. Rendben, McCarthy asszony is szólni kíván ezen ponttal kapcsolatban. Nagyon remélem, kollégák, hogy nem fogják Langen úr ezen kívánalmát követni, mivel a Finance Watch tagjaként emlékeztetnék arra, hogy ezt azért hozták létre, ezt a szervezetet, hogy a fogyasztók hozzáférjenek a pénzügyi információhoz, megértsék a pénzügyi világot, és úgy gondolom, hogy ez a 900 ezer semmi ahhoz a 10 millióhoz képest, amit az ipar lobbira költ. Én ezt nem tudom elfogadni. Mindenképpen az állampolgárok tudását kell fejlesztenünk, támogatnunk a pénzügyi ismereteket illetőleg, és remélem, hogy, hogy megszavazzák ezt a kollégák. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, megadom Hornyák úrnak a szót. Euh, Köszönöm szépen teljes mértékben támogatom Gigold úr álláspontját. A módosítások, amelyeket beterjesztettem, a kompromisszumok lefedik őket, úgyhogy szeretnék emlékeztetni, hogy milyen nagy munká zajlott, és a 67-es módosításra utalnék ebből a szempontból, illetve McCarthy asszonyra, és az, hogy az illetékes szakbizottságoknak oda kell figyelniük arra, hogy a nem pénzügyi lobby nem terjedhet ki a szakértőkre, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy a Finance Coachhoz hasonló szervezetek létezhessenek. Köszönöm szépen. The, of ALDE, I give the floor to Mr. Köszönöm szépen, Torvald úr meg a szót. Sorry, if... Nincs itt. Van-e itt az Aldénak egyáltalán tagja, aki kéri a szót? Az olda nincs jelen. Lássuk az ECR-t. Kamal úr, ön kéri a szót az ECR nevében? Nem kéri Kamal úr sem a szót. Is there any other member, Mr. Clute, on behalf... Klute úr a gól nevében? Igen, egy-két rövid észrevételt tennék a gól nevében. Sven Gigold jelentését alapvetően támogatjuk, jónak tartjuk. Persze ez egy rövid jelentés, ez egy formális keret, tehát igyekszünk egyes módosítókkal egy picit megerősíteni, vagy sarkosabbá tenni ezt a jelentéstervezetet. De összességében egyetértünk velem, és azt mondhatom, nagyon jó jelentés. Két pontot szeretnék nyomatékkal kiemelni. Egyrészt a felügyelő tanácsok ellátmányát nagyon fontosnak tartjuk. Hogyha itt jogszabályokat fogadunk el, de nincsenek hatékony felügyelő testületek, akkor ez semmit sem ér. Ezért tehát ezeket a felügyelő hatóságokat, testületeket, szervezeteket el kell látnunk pénzeszközökkel. Ami pedig a Finance vacsot illeti. Mi közösen támogattuk ezen intézmény megalapítását a ciklus elején, ennek a ciklusnak az elején. És akkoriban ne felejtsük el, hogy csak a pénzügyi ágazatból működtek tanácsadók, és nem voltak független civil társadalmi szakértők, ezért támogattuk a Finance Watch felállítását, működését. Egyetértek Werner Langennel, hogy az ő munkájuk megnehezíti persze mi munkánkat, mert egy további szempontot is figyelembe kell vennünk, de hát épp ez volt a célunk a Finance Watch felállításával, hogy gazdagítsuk a véleményünket az övék által, és differenciáltabban lássuk a helyzetet. Ezért kérem, hogy támogassák Sven Gigold javaslatát. Köszönöm, Klúte úr. Először Smid úr kap szót, és utána Sven Gigold kap szót. Tessék. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom magamat. Csak annyit szeretnék mondani, hogy támogatom Sven Gigoldot ebben a kérdésben, nem mindig értek vele egyet, de most igen. Miért támogatom? Gondoljunk csak vissza a MIFID vitára. Azt hiszem, hogy 200 különböző szereplővel találkoztam, akkor nem mindenki ugyanazt mondta. De nagyon fontos, hogy a fogyasztók hangját is meg tudjuk hallani. Nem mindig értettem egyet azzal, amit, sőt lehet, hogy gyakran nem értettem egyet a fogyasztói érdekképviselők véleményével, de ez nagyon hasznos egy demokráciában. A mi országunkban azokat is támogatjuk, akik esetleg bírálnak bennünket. Köszönöm, Zmidur! Luling asszony, tessék parancsoljon. Kérem, hogy fogja magát rövidre, ha lehet. Csak annyit akartam, egy általános észrevételt szerettem volna tenni. Nagyon kell takarékoskodnunk. Ezt mindenki tudja és egy sor intézkedést fogadtunk el, amely ránk vonatkozik. Kvesztor is vagyok, és tudom, hogy milyen problémákat jelent az, hogy 30%-kal próbáljuk megtakarítani a költségeinket, például a utazási költségeket. Itt meg most dobáljuk ki a pénzt. Ezeket, ezeket már eleve, hogy finanszírozzuk, hát mi közük van nekik a citizenekhez, az állampolgárokhoz? Kérdem én. Egész egyszerűen szép fizetéseket fizetnek ki maguknak, és kitaláltak, hogy ők volnának az állampolgárok hangja, mi pedig finanszírozunk. Mindenhol takarékoskodunk, és egyszerre csak most nekik odaadjuk minden további nélkül a pénzt, hát ezt ellenzem. Köszönöm Luding asszony, Gígold úrnak a jelentéstevőnek adom meg a szót. Kedves kollégák! Köszönöm az észrevételeiket. Általánosságban úgy hallottam, hogy az európai pénzügyi felügyelő szerveket és az Eurostat támogatásában konszenzus van a tisztelt házban, és erre szükségünk van, máskülönben minden jogalkotói erőfeszítésünk haszontalan maradna. Köszönöm a támogatást. Egyetlen egy költségvetési tételen lángolt itt a vita jelzem, hogy ez a költségvetési sor nem a Finance Watch-ra vonatkozik specifikusan, hanem ez egy nyílt tender olyan szervezetek számára, akiket nem az iparág maga tart fenn. Az első kezdeményezésünket pénzügyi támogatásról két különböző szervezet használja fel. Az egyik a pénzpiacok felhasználóit képviseli, akik szinte hallatni szeretnék hangjukat a pénzügyi jogszabályok elfogadása során. Másodszorban a magán érdekek brüsszeli képviselete 300 millió euróval van finanszírozva, és 700 millió e- eurót kapnak az élelmiszerű ipari lobbisták. Másrészt a fogyasztók, a felhasználók érdekeit nem nagyon lehet hallani, mert sokkal nehezebb 3-400 millió állampolgártól támogatást beszedni az érdekképviseletek számára, mint mondjuk az ipartól. Tehát voltak éppen ezzel a költségvetési sorral kiegyenlítjük ezt az egyenlőtlenséget, épp úgy, mint ahogy a fejlesztés, a fogyasztóvédelem, vagy a környezetvédelem, vagy a kisebbségek területén is kiegyensúlyozó logikával lépünk fel. Ne felejtjék képviselőtársaim, hogy minden párt támogatta ezen költségvetési támogatás létrehozását, és remélem, hogy fennmarad ez a támogatás. Hangsúlyozom azt is, hogy az Európai Bizottság az idei költségvetési évben eh, ezt a minden párt által támogatott költségvetési sort A betűvel látta el, azaz tehát a legnagyobb prioritásos eh, előkészítési program kategóriájába sorolta be. Hát, hogyha most Luling asszony azt mondja, hogy az ablakon keresztül dobálnánk ki, felelőtlenül szórnánk szét a pénzt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon leegyszerűsíti a helyzetet, figyelembe véve, hogy milyen komplex a helyzet. Ezért kérem önöket nyomatok, nyomatékkal, hogy a 6705-ös költségvetési sort támogassák szavazatukkal. Köszönöm. Köszönöm szépen Gigold úr észrevételét. Tovább lépünk. Bocsánat, néhány eh, másodperc múlva szavazunk, de előtte még a hatos napi rendi, közle, napi rendi pontra térünk rá. Ezek a tájékoztatók, tájékoztatása a háromoldalú tárgyalásokról, a trialógusokról. Tíz hónapos szünet után eh, július 10-én kezdődtek újra a három a hosszú távú garanciákról. Úgy gondoljuk, hogy ez a tárgyalás jó alapját képezi további tárgyalásoknak. Ugyanakkor a tanács nem rendelkezett mandátummal, ezért jelentős előrelépés nem lehetett elérni, és ezért fontos felmerült az új szolvencia kettő alkalmazási időpontról egy tárgyalás szükségessége. Valószínűleg jövő januárban lesz meghatározva ez az időszak. A parlament 2016. januárját eh, eh, vetette fel, mint új hiteles alkalmazási időpontot. A bizottság aggájait hangoztatta. A tanács ezután a trialógus feleit támogattájékoztatta, hogy a bizottság 2016. januárjára szeretne elhajlasztani az alkalmazás időpontját. A bizottságtól azt várjuk most, hogy e hónap vége előtt javaslatot készít elő. Az Omnibus 2 trialógus következő ülésére szeptember 10 október 10-én kerül sor. Lássuk a MIFID-et. A MIFID háromoldalú tárgyalások második fordulójára tegnap került sor a beruházás védelem tekintetében, a harmadik trialógus tárgyalást pedig szeptember 11-én tartják a bank szabályozási és visszaszerzési rendelet sára július 10-én, majd tegnap szeptember 4-én, illetve ma szeptember 4-én került sor, tegnap szeptember 4-én. És e, itt egy elnökségi kompromisszumot vitattak meg a a probléma megoldó hatóságok tekintetében. technikai szakértői munkát kell folytatni. A tanácssal a Deposit Guarantee Scheme Directive kapcsán is megkezdődött a tárgyalás, és a tanács jelezte, hogy a BRD-ről is meg szeretné kezdeni a tárgyalást. 2011 májusában fogadták el az idevágó jogszabályt, a plenáris pedig 2012-es plenárisában szavazta meg ezt a szöveget. Ezen a héten megkezdődött a technikai együttműködését a DES szövegről is, és megkezdődhet ennek folyamányaképpen október elején a politikai vita. Ezen felül pedig eh, mind a tanács, mind a bizottság felveti ezekben a dossziékban a nyitott kérdéseket, és itt a cél az, hogy egy korai második olvasatos megoldásra jussunk a BRD e tekintetében. Nem tudom, hogy Simon úr, a jelentéstevő kéri a szót. Nein, äh, nur einen Satz. Ich bin sehr froh. Csak egy mondatot. Nagyon örülök annak, hogy a restrukturációs és végrehajtási jogszabály tárgyalása során tárgyalási um, játékterünk nyílt meg. Reméljük, hogy a tanács blokádját még a litván elnökség alatt sikerül feltörni, meghaladni, és talán esetleg jövő év februárjában a plenáris szavazhat majd erről a dokumentumról. Köszönöm, Zimonsz úr! Most pedig átadom az elnök a szót, hogy vezesse le a szavazást. Thank you, Pablo. Um, I actually have one... Köszönöm szépen. Egyetlen kiegészítő elnöki közlendőm van. Az SSM-ről és az LKB-val való, az Európai Központi Bankkal való tárgyalásról. Egy nyitott kérdés van még, ez pedig a hozzáférés szintje. Jelesül, hogy milyen szinten fér az Európai Parlament hozzá a felügyelő testület üléseinek jegyzőkönyvéhez. Ezt még nem tudjuk, várjuk a eredményt, és ezután tudjuk majd az SSM vitáját folytatni, melynek szavazását a következő Strasburgi ülésre terveztük be, de ez idáig én még nem írtam el a dokumentációt, amely ezt teljesen lehetővé tenni. Azt remélem, hogy ma délután ötige oda vigyezthetem az aláírásomat a dokumentumra. Ennyit szerettem volna mi kiegészítésként hozzátenni. Mindenki készen áll? A szavazásra hetes napi rendi pontot elhalasztottuk, tehát csak a nyolcasról szavazunk. Sven Giegold véleménytervezetem. Mindenki készen áll a szavazásra? Mindenki megtalálta a szavazókártyáját? Hát én nem találom, de akkor majd, ha szavazni kell, akkor majd megmutatom. Mit mondok? Tehát egyes módosító ki van mellettem? Ki van ellenem? kitartózkodott. Hát ezt már is le kell ellenőriznünk elektronikus módon. Én is szavazok. No, no open. It's not open. You can't phone and be on. No. Right. No, no, don't. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Okay. Um, amendment All... Kettes módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás Hát ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy többséget kapott, de azért nézzük ezt meg. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Még valakinek szavaznia kell. Akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences es módosító mellettem ellenem. tartuskodott e valaki? Elfogadtuk. Nem, rendben van, ezt is leellenőrizzük, bár elég biztos vagyok a dolgomban. Szavazott mindenki? Hát okafogyottá vált. Mert 20-20 az egy plusszal, mert ugye én is igennel szavazok, tehát nem kapott többséget. B kompromisszum mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? 13-as módosító. A 12-est ellenőrizzük le? Rendben van, leellenőrizzük elektronikus szavazással, melyet meg is nyitok. Én nemmel szavazok, tehát az én mínusz szavazatomat hozzá kell adni, mindenki szavazott, elutasítva. 13-as módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Hát, nem látom jól, ellenőrizzük le. Szoros volt, én nemmel szavazok, ezt jelzem. Szavazott mindenki? Elutasítva. 14-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. C kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 18-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es kitámogatja. Ki van ellenem? Ki az, aki tartózkodik? Ellenőrizzük le, szerintem elutasítva, de nézzük meg. Én már szavazok, csak jelzem a titkárságnak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 22-es, ki támogatja? Kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Jó, lássuk, nem mindenki mutatta fel a kezét, tehát akkor megnyitom a szavazást. Én támogatom. Kérem, ezt jegyezzék fel. Elfogadtuk. 23-as mellettem, ellenem, tartózkodás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 Melyik? Ellenőrizzük le 24-est? Ellenőrizzük le. Hát legyen. Én a nem, nemek táborába voksolok, elutasítva. D kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Én igennel szavazok, jel, jelzem. Szavazott mindenki? Ketten még nem szavaztak. Lezárom a szavazást, 23-an mellette, 12-en ellene, 7 tartózkodással elfogadtuk. Most pedig a költségvetési módosításokról szavazunk. 67.00 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57.01 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67.02 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67.03 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67.04 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67.05 mellette ellene tartózkodás ellenőrizik ezt le. Tehát a 6705-ösről szavazunk. Én magam pedig igennel szavazok. Elfogadtuk. 6706 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 6704 mellettem ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, szerintem elutasítva, de hát lássuk meg. Én nem szavazok. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 6709 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. Ugye ez a kettes kompromisszum része volt. 6711 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6712 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 67-13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel pedig lezártuk a szavazást. Pablo, azt hiszem, hogy ismét neked adom át a saját eh, jelentésed kapcsán az elnöki pult. Sorry. No, this is... Következő napi rendi pont. Az euró és egyéb pénzemek hamisítással szembeni büntető, büntetőjogi védelme, ez egy védelmény, a LIBE az illetékes szakbizottság, és most spanyolul fogok beszélni. La principal idea de este informe ennek a jelentésnek a legalapvetőbb gondolata az az, hogy hogyan lehet modernizálni, harmonizálni, erősíteni a szankciórendszert a pénzhamisítással kapcsolatban, itt főként az euróra, illetve más Európai Unióban használatos valutákra gondolok. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet támogatok. Harmonizálni kell tehát a szankciókat, és az ilyen válságos időszakok pont a csalás elleni harc kiindula, kiindulásaként tekinthetők. Tegyünk meg mindent, lépjünk fel közösen a csalás ellen. A harmonizáció ma még inkább értelmet nyer, mint máskor, hiszen az euró a gazdaság és pénzügyi, illetve politikai integrációnak is alapköve az Európai Unióban. Éppen ezért életfontosságú az, hogy ilyen nehéz időszakokban minél inkább az eurót erősítsük. És ezért kell az egész Európai Unió területén a pénzhamisítás ellen fellépni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a módosítások mind azt célozzák, hogy az együttműködésen keresztül a tagállamokban azonos módon vegyük fel a harcot a pénzhamisítással kapcsolatban. Koherens vonalat kell fenntartani. Megpróbáltam tehát beépíteni azt a gondolatot, hogy az összes tagállam hasonlóképpen és egymással egyeztetve lépjen fel. Konkrétan a módosításaim különböző célokat tűztek ki maguk elé. Egyrészt, hogy minél hatékonyabbak legyenek és elrémisztőek a büntetések, ezeket nyilvánosságra is kellene hozni. Aztán az arányosság elvének és a szubszidiaritás elvének figyelembevétele. A módosításaimban az alkalmazási kört szeretném tágítani. A nem csak az euróra, hanem más valutákra vonatkozólag is. Úgy a bankjegyekre, mint az apró pénzre szerettük volna ezen keresztül erősíteni az érvényben lévő jogszabályokat, és végsősorban pedig az adatszolgáltatás és az egyeztetés az illetékes hatóságok között. Most pedig megadom a szót az árnyékjelentéstevőknek, a szocialisták részéről Ferreira asszonynak, aki viszont nincs itt. Akkor majd Pádán képviselő fogja őt helyettesíteni. Yes. Uh, apologizes from, uh, mm, uh, Igen, hát elnézést kérek Eliza Ferreira nevében. Sajnos neki más elfoglaltsága akadt, úgyhogy én most az ő nevében fogok itt beszélni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban egyetértek az elhangzottakkal. A bizottsági javaslatot támogatjuk. Egyrészt azért, mert a valuta és az euró hamisítása, az euróba vetett hitek, hit ö, és bizalom ellen hatnak. Ezért nagyon fontos ennek a bizalomnak az erősítése a harmonizáción keresztül. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy ezen a területen jogharmonizációt javasol a bizottság. A 28 tagállam ban azonos büntetőjogi kategóriákat kell kialakítani a pénzhamisítással kapcsolatban, illetve a börtönbüntetésekkel kapcsolatban. Ezen kívül ezeknek az IT, bírói ítéleteknek a nyilvánosságra hozatala mindenképpen a büntetőjogi felelősségre vonást erősíti és ezzel eltéríti az esetleges pénzhamisítókat a tevékenységüktől. Úgyhogy én nem szeretnék nagyobb módosításokat javasítani, javasolni az előadóhoz képest. Elnök, köszönöm szépen, Pádá úr, most pedig Gulár asszony következik. Köszönöm szépen. Nos, ebben a mostani stádiumban megvizsgálva a javaslatokat, úgy gondolom, hogy jó irányba mutatnak ezek a módosítások, és egy javaslattal is előállnék, hiszen a legfőbb célt, mintha szem elől tévesztettük volna. Ha-hó! Tehát az a véleményem, hogy nagyon szép szövegeket gyártunk az euró büntetőjogi védelmével kapcsolatban, de hogyha valóban fel akarjuk venni a harcot a pénzhamisítással kapcsolatban, pénzhamisítással pénzhamisítással, akkor a 200 és 500 eurós bankjegyeket kellene betiltani. Ugyanis voltak olyan példák, amikor diktátorok jelentek meg igen sok 500 euróssal a markukban. Nos, hát az Európai Parlamentnek valamit kellene tennie annak érdekében, hogy ilyen nagy összegű pénzhamisítások valósuljanak meg. Elnök, köszönöm szépen, Guller asszony. És most a zöldek nevében megadom a szót Teváres úrnak, de ő nincs itt, úgyhogy Lambert úr kapja meg a szót. Angolul vagy franciául beszéljek? Jó, akkor franciául fogok beszélni. Nos, hát Tavares nevében beszélek, ez egy igen komplex téma, szeretném elmondani azt is, hogy nem szeretnénk módosításokat beterjeszteni, mert tetszik a jelenlegi jelentés, és egyetértek egyébként Szilvivel, valóban a nagy bankjegyek, tehát a nagyértékű bankjegyek visszavonása a forgalomból lehetne még egy lehetséges megoldás. De lehet, hogy ezzel kapcsolatban mások majd módosításokat fognak beterjeszteni. Ezzel kapcsolatban más nem szeretnék elmondani. Köszönöm, Lambert úr. Akkor most az ICR e nevében következik Fox úr árnyékjelentéstevőként. Köszönöm szépen. A büntetőjogi védelem harmonizációja akkor valósulna meg, hogyha a büntetőjogi esetek értelmezését harmonizálnánk az Európai Unión belül. Nem támogatom a minimális szankciókat a büntetőjogban, amelyeket az ötös cikkben olvashatunk az irányelven belül. Ezek szerintem túl intruzív jellegűek, és a szuverenitást sértik. A 11-es cikk sem tetszik, ugyanis úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nincsen arra ö, joga, hogy ö, betiltsa egy adott EU-s szerződésben való nem hogyha nem kíván benne valaki részt venni. Köszönöm szépen, Fox úr. Esetleg mások hozzá kívánnak szólni ehhez a témához? Akkor most jelentéstevőként spanyolul fogok hozzá szólni. Köszönöm szépen mindenkinek azokat eh, a hozzászólásokat, amelyeket hallhattunk. Ezeket minden bizonyal figyelembe fogom venni, és nagyon nagy örömömre fog szolgálni az, hogy örökkel dolgozhatok együtt. Azt is várom, hogy minél hamarabb megérkezzenek a javaslatok, de egy aspektusra ki szeretnék térni, itt a 200 és 500 eurós bankjegyekről van szó, amelyekre a francia kolléganő utalt. Valóban itt egy megalapozott aggodalomról van szó, de mégis úgy gondolom, hogy a 200-as és az 500-as bankjegyek nem a pénzhamisítási problémából adódnak, hanem inkább a mm, pénzmosás problémájához kötődhetnek, és most itt jelenleg a pénzhamisításról beszélünk az Európai Unión belül. Ez ráadásul nagyon is nagy aggodalmakra ad okot, de azzal kapcsolatban nem hiszem, hogy egyetértünk, hogy ebben a jelentésben kellene a 200 és 500 eurós bankélyekre vonatkozó problémát megoldani, hiszen ahogyan elmondtam, ez a mostani jelentés a pénzhamisításra vonatkozik, és nem a pénzmosásra. De Gulág és Lambert urakkal, illetve képviselőkkel szeretnék majd erről talán egyeztetni, és minden bizonyal kompromisszumra fogunk jutni. Szeptember 10-ig kell beterjeszteni a módosításokat, a módosításokról 24-én fogunk tárgyalni, és az EKON szakbizottságban a szavazást ugyanazon a napon, tehát szeptember 24-én fogják megtartani, az illetékes szakbizottság, a LIBE pedig ö, október 13-án fog erről szavazni, a plenáris elé pedig még nem tudjuk, hogy mikor kerül ez az anyag. Nos, akkor át is térhetünk a következő napirendi pontra. Ez a tízes napirendi pont, ami pedig az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia címet viseli. Martin úr a jelentéstevője, meg is adom neki a szót because uh, your name uh, plate is still the wrong one. Köszönöm szépen. Married with, Mr. with Mrs. Walls, but I see that this is the... Látom, hogy uh, ez egy hiba volt. És köszönöm szépen, hogy uh, lehetőségem nyílt arra, hogy röviden bemutassam ezt a véleményt, és igazán szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és uh, főként Johannes Schrepszer asszisztensemnek, aki az időbeli keretek eh, között és a nyári szünet alatt is kitűnő munkát végzett, és úgy gondolom, hogy eh, a néhány kollega, aki még itt van, ő is, ők is értékelik a munkáját. Rövid leszek, ahogy ígértem, és németül folytatom, ha nem bánják. Nos, eh, miről és szó, van itt szó az önkívüli adminisztráció kapcsán a finanszírozásról. Igazából itt az Európai Befektetési Bankról szóló korábbi jelentéshez kapcsolódik ez. A számunkra fontos pontok ebben az állásrólásban, ebben a véleményben a spekulációs rizikóra vonatkoznak. A hetes módosítomban beszélek erről, és eh, a EIB ez arra kell eh, bátorítani, hogy önmaga is foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a tőkepiacra szerezem be eszközöket, viszont itt biztosítani kell azt is, hogy nem lesz szükségtelen kockázat is, és nem nyitnak kötet a spekuláció irányába. A standardok kapcsán, és remélem, hogy ezt a véleményemet a szabizottság is osztja, a beruházási banknak konkrétabbnak kell lennie, főként a jelentési kötelezettségek kapcsán a helyi pénzügyi intézetekkel. Itt erősíteni kell a helyzetet, és a kedvezményezettek listájára is szükség van ahhoz, hogy láthassuk azt, hogy az adott eszközökből ki is profitál. A 8-as és 9-es módosítások a köztes pénzügyi intézetekről beszélnek. A médiában gyakran lehet olvastatni arról, hogy a beruházási bank tól azok az intézetek, amelyek amelyek működik a beruházási bank helyi szinten, azonban pénzt követelnek, azonban itt nem lehet bizonyos fajta díjakat követelni onnan, ahon, ahova igazából pénzeket szeretnénk eljutatni. A következő terület a klíma területe, ahol az Európai Bizottság maga is azt irányozta elő, hogy a költségvetés 25%-a a klímaváltozásra, a klímához való ö, alkalmazkodáshoz forduljon. Véleményem szerint azonban itt konkrét kritériumokat kell meghazni, hogy mit is értünk klímabarát intézkedésen alatt. Nem titkolom azt, hogy osztrákként kollégáimmal együtt meg vagyok arról győződve, hogy nem lehet semmilyen módon az atomerőműveket finanszírozni, ezért nem szabad azt kérni a beruházási banknak, nem, nem szabad pénzt adnia arra, hogy meghosszabbítsák atomerőműveknek a működését. Utolsó pontként utalnék a KKV-kra. Itt biztosítani kell azt, hogy a beruházási bank befektetései nem vezetnek ahhoz, hogy elvesznek munkahelyeket, elvisznek munkahelyeket az EU-ból. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az EPP nevében Stolaján úr kapja meg a szót, mint elnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéskészítőnek az elvégzett munkáját. Rövid leszek, és mi támogatjuk ezt a jelentést, nagyon fontos ez az Európai Beruházási Bank szempontjából, hiszen folytatnia kell munkáját az EU-n kívüli országokban. Az is nagyon fontos, hogy meg lehessen tartani a AAA besorolását a, az EBB-nek annak érdekében, hogy a harmadik országoknak nyújtott kölcsönjeit továbbra is alacsony kamattal legyenek ellátva, ami a tervezetet illeti, mi a legtöbb módosítót támogatjuk, viszont van egy-két dolog, amiről még beszélnünk kellene a politikai frakciónkban. Például A hármas módosító. ami ahhoz kötődik, hogy a nukleáris energia területét nem lehet támogatni, sem upstream, sem downstream jelleggel, sem pedig a nukleáris hulladéktárolását nem lehet támogatni. Erről beszéltünk a frakcióban, nem tudtunk álláspontra. Van még egy módosító, a négyes számú módosító. Az EBB nem finanszírozhatja azt, hogy olyan fajta projekteket, amelyek által a munkahelyek eltűnnek az Európai Unióból. Persze nem szeretnék, hogyha eltűnnének a munkahelyek az Európai Unióból, viszont azt nem tudom, hogy az EBB hogyan tudja beilleszteni céljai közé vagy politikai közé ezt a célt. Van még egy olyan dolog, amiről beszélni szeretnék. A hármas függelékben van ez, azon országok listája, amelyek garanciát kaphatnak, és ebben benne van Örményország is, és figyelembe véve azt, hogy mi is történt örmény állami szinten, vagyis azt, hogy arról döntöttek, hogy csatlakoznak Oroszországgal egy kereskedelmi unió létrehozásában, illetve Kazahasztánnal együtt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy elvetik az Európai Unióval kötendő társulási szerződés lehetőségét, ezért úgy gondolom, hogy nem tudom, nem igazán tudom, hogy Asztának mindig itt lenne még a helye ezen a listán. Elnök, köszönöm szépen. A szocialistáktól már senki nincs itt. Az Aldétől Ugyancsak nincs itt senki, tehát a zöldek nevében Lambert urat fogjuk meghallgatni. Hogy találta ezt ki, elnök úr? kérdezi Lambert úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Hans Péter Mátinnak. Alapvetően támogatjuk minden módosítóját, viszont ahogy várhatták, megpróbálunk néhányat ezek közül erősíteni. Az első pont, amit szerettem volna kiemelni, az az, hogy milyen fajta projekteket támogathat az LBBS, e vonatkozik a belső külső mandátumra, amikor innovatív energiaprojektekről van szó mindig azt mondják, hogy ez komplex anyag, nincs még tapasztalatunk, ebben ez túl bonyolult számunkra. Általában a bankárok azt mondják, hogy az olyan dolgokat szeretjük, amiket ismerjük, tudjuk, hogy a bankok általában konzervatívok, legalábbis a normális bankok. Nos, itt azt mondhatja a bank, hogy egy tengerparti szélerőmű, hát ezt nem tudjuk, ez túlságosan új számunkra, nem tudjuk a kockázatokat, és ezért nem akarunk ebbe belebocsátkozni. Még például a szénerőmű, akár az atomerőművek kapcsán. Itt mondhatják azt, hogyha nem lesz hogyha nincs állami pénz. Nos, a lényeg az az, hogy a 19.-20. századi technológiát támogatják az átlagos bankok. A beruházási bank, amely egy pénzügyi politikai eszköz, általában átlagos politikát követ, ilyen, ilyen értelemben igazából azt szeretnénk, hogyha bizonyos dolgok megszűnnek, nem csak szeretnénk csökkenteni, csak, csökkenteni szeretnénk a régi energia technológiákra szánt pénzt, növelni akarjuk az újakra szánt pénzt, viszont mondhatnánk azt, hogy az EBB nem jó most már a régi dolgokhoz, hiszen az EBB közpénzből dolgozik, és a közpénzeket arra kell folytani, hogy ez egyfajta katalizátor legyen az újdonságok irányába, tehát igazából azt szeretnénk, hogyha fokozatosan csökkenne a meg nem újuló energiaforrásokra folytott pénz, és azt szeretnék, hogyha fokozatosan egyre inkább az EBB az energia átalakításra koncentrálna. Ez az első pont. Második pont, szeretnénk, hogyha egyfajta konzisztencia legyen a 120-as cikkel a szerződésben, vagyis a külpolitikai célkötőzésekkel, és támogattam azt, amit Talajan úr mondott. Hogyha bizonyos országok arról döntenek, hogy jobban elvannak az Európai Unióval folytatott jó kapcsolatok nélkül, rendben van, akkor miért is kéne nekünk támogatni a projekteket ezekben az országokban. És eh, nem akarok most mindenről beszélni, de végezetül, és ez már egy régóta követel, régóta a fennálló követelésünk. Úgy gondoljuk, hogy az EBRD-nek e nem kell most már fennállnia, túlságosan sok nemzetközi pénzügyi intézmény van, és a tevékenységeket a Világbank, illetve az EBB között kellene felosztani. Így sokkal jobban fel lehetne használni az alapvetők pénzét, és furcsának tartom azt, hogy mind a tanács, és mind pedig a bizottság továbbra is megtartanak olyan intézményeket, amelyeknek hozzáadott értékük nincs. Egyetértek, egyetetek önnel, és tudjuk, hogy ugyanaz az álláspontunk, de hogyha hitelesek akarunk lenni, mint olyan személyek, akik a közpénzt költik el megfelelően, akkor mindenképpen racionalizálnunk kell, és csökkenteni kell a kiadásokat. Ez a parlamentre is vonatkozik egyébként. Úgy gondolom, hogy még a parlamentben is rengeteg pénzt pocséklunk el, mindenképpen karcsúsítani kell a belső kiadásainkat, úgy gondolom, hogy csak így tudunk hatékonyan fellépni az EU plusz eszközeiért. Ha nem itt teszünk, akkor csak úgy tekinthetnek ránk joggal, mint hogyha a saját kis birodalmunkat építgetnénk. Köszönöm, itt abba hagyom. Köszönöm Lambert úrnak, az ECR nevében Fox úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáim, ne, a kollégám nem tud itt lenni, ezért csak felolvasom az ő által elmondandókat. Hadd köszönjem meg Hans Péter Mártin munkáját, üdvözlöm a bizottság javaslatát, hiszen az EBB kapacitását növelni kell az EU-n kívüli kérdásokkal kapcsolatban, főként a déli keleti szomszédségi országokban. Egyetétek a legtöbb módosítóval, és Tolajan úrral együtt a 3-as, 4-es ponttal kapcsolatban kifogásom van, a többi ponttal kapcsolatban vannak módosítóim is, a következőképpen tudom ezt összefoglalni. Az LBB e pénzügyi operációit támogatjuk az EU-n belül és kívül. Úgy gondoljuk, hogy az LBB e finanszírozásának eredményorientáltnak kell lennie, és a kkv kell épülnie. Az lbb e nek rendszeresen értékelnie kell a költséghatékonyságot az egyes projektek kapcsán annak érdekében, hogy a gazdasági fenntartatóság, illetve a környezeti fenntartatóság megvalósuljon. Az Econ korábbi követeléseinek megfelelően, ahol az megfelelő az EBB-nek az weboldalán a kedvezményezett és kell információt adniuk. El kell mondanunk, milyen kritériumok alapján adják meg a hiteleket, specifikussá kell tenniük azt, hogy mennyit adtak milyen területnek és milyen fajta szektornak. Utolsó de utolsó sorban az EBB támogatásának arra kell koncentrálnia, hogy egy fenntartható energiamix jön létre, ahol különböző energia a rendelkezésre megfelelő árakon, megfelelő ellátási látszón keresztül. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Fox úr, tudom, hogy most már nincsen több személy, aki szót kért, ezért Mártin úr kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani Lambert úrnak, aki éppen elhagyja a termet, nagyon progresszívan állt a kérdéshez, és mindent megteszek annak érdekében, hogy összeegyeztessem az ön álláspontját a többiekével. Bizonyára az atomerővel kapcsán lesz egy két vitán, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy figyelembe kell venni azt, amit Lambert úr mondott. nem csak arról kell gondoskodni, hogy mit tettünk korábban, egyre gyorsabban kivezetünk bizonyos technológiákat, erre is gondolni kell. Ennyit szeretnék most elmondani, és már várom a módosítóikat. Nem tudjuk még a szocialisták álláspontját, szeretnék összehívni majd egy ülést is, ahogy korábban is tettük, és a lehető legtöbb kompromisszumot szeretnék majd létrehozni. Elnök, köszönöm szépen Mártin úrnak. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 19-e dél, és a módosítókról majd október 14-én fogunk beszélni. Ugyan ezen a napon fogunk szavazni majd erről, a Költségvetési Szabizottságban pedig majd október 17-én szavaznak erről. A plenárison történő szavazást időpontját még nem tudjuk. A következő napirendi pont, hogyha egyáltalán van ilyen pont, akkor az egyéb pontok kérdése, de senki nem akar szólni, abba is hagyjuk itt az ülésünket, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a következő ülésünkre szeptember 16-án fog sor kerülni 3 óra és fél hét között, illetve szeptember 17-én kedden 9 és fél 1 között illetve három és fél hét között ugyanezen a napon. Köszönöm.